Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag hier. Üdvözlöm a kollégákat itt az Európai Parlamentben. Különleges ülésünkre, rendkívüli ülésünkre kerítünk most sort, mert nagyon fontos témák merültek föl a klímavédelem kapcsán, és ezen belül is az emissziókereskedelmi rendszer jövője kapcsán. Remélem, hogy a napirend mindenkit elért, és elfogadhatjuk azt, nem látok ellenkezést, úgyhogy akkor elfogadottnak tekintem, bár többen emelik kártyájukat. A napi rendel kapcsolatban? Az ügyrendel kapcsolatban? Vagy... Jó, maradjunk még a napi rendnél, tehát akkor azt elfogadtuk. Minden nyelvről és nyelvre lesz tolmásolás az észt és a máltai nyelv kivételével, holnap pedig nagy rendezvényre kerül sor, nem ebben a teremben, hanem a Jan 2Q2 épületben 3-tól 5-ig lesz a az új biztos jelölt Borgúr meghallgatása, és erre is hívom a kollégákat. Most akkor ö, kezdjünk el foglalkozni a témával, hiszen itt én nem is elnök minőségemmel leszek jelen, hanem ö, előadóként a koordinátorok hívtak meg. A backloading az első témánk 2008-ban a parlament elfogadott egy új nagy rendszert, a klímaügyi csomagot, és a világon nincs még egy ehhez mérhető méretű és jelentőségű klímavédelmi egyezmény. Ennek a gerincét pedig a széndiokszid kibocsátás korlátozása képezi, illetve az kereskedelem ennek kapcsán. Ma nem akarjuk ennek minden elvi alapját újra áttárgyalni, hogy jó dolog-e vagy sem az kereskedelem, ez valószínűleg a második eh, legjobb megoldás, az adó lett volna a legjobb, de Európában nem lehet eh, csak egyhangulag adót elfogadni, és globálisan is nehéz lenne érvényesíteni. Tehát maradt az emissziókereskedelem, és a lehetséges legjobb rendszer, mondjuk így. Most eh, az ETS-nek, az emissziókereskedelmi rendszernek, egyedül mondjuk, hogy ETS, nek a második nagy időszakát éljük, volt már egy felülvizsgálat, megállapítottuk, hogy vannak gyengeségei, ugyanakkor a jelenlegi súlyos ö, pénzügyiből gazdasági válsággá terebélyesedett helyzetben új megvilágításba kerül az új, ez a téma, hiszen a gazdasági növekedéssel összefüggésbe hozható. a pénzügyi válság hatásait sem fogjuk most itt megvitatni mindet, de az biztos, hogy sokan mondják, hogy Európában túl sok ö, a, az engedélyhez kötött tevékenység, az ETS 2008-as rendszerben 30 euró volt a küszöbérték, azt reméltük, hogy ezzel klímát is védő, ugyanakkor a gazdaságot élénkítő intézkedések születnek. Piaci, piac alapú ez a rendszer, kereskedelmi rendszer, de nincsenek kötött árak ebben a rendszerben és a joganyagban sem. Erről már lehetne vitatkozni, hogy ez jó-e vagy sem, de sajnos ez sem tartozott a mi hatáskörünkbe annak idején legalábbis, amikor ezt ö, megalkották ezt a jogszabályt. Július 25-én azonban új bizottsági javaslat született, és ezt a javaslatot én úgy értelmezem, hogy a jogbiztonság érdekében a backloading kapcsolatos intézkedéseket be kell vezetni. A bizottságnak legalábbis ez a véleménye. És erre a parlament többször reagált, felkértük a bizottságot, hogy konkrétumokat is nyújtson be, hogy tudjunk érdemben vitatkozni arról, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az ETS-t. A bizottság erre végül is benyújtotta konkrét javaslatát, a kivételekre vonatkozó engedélyeket szabályozza ez a javaslat, szabályozna ezt a javaslat, és csak abban van vitánk a bizottsággal, hogy hogy a piac rendes működése legyen-e az egyetlen szempont. A jogbiztonság szempontjából fogalmaz így a bizottság, mondja a bizottság, de mit is jelent ez a mondat? Ez izgat minket, és ezért hívtuk meg a biztosasszonyt, hogy mivel ő erre kötelezettséget vállalt, hogy mindig eljön, ha meghívjuk, hogy kifejtse ezt nekünk. Hogy működik itt a komitológiai eljárás, mik az előnyei és hátrányai a rendszernek. Egy biztos, hogy lépéskényszer bekerültünk, hiszen most már nem csak Hidegárd biztos asszony van itt, hanem a tanács képviselője is, az ipari munkacsoportból, és egyéb szakértők is, akiket majd meg is fogunk hallgatni. Tehát minden szál összegyűlt a kezünkben ahhoz, hogy erről a kérdésről most már tényleg érdemben tudjunk vitázni. Izgalmas vitát várok parlament jelentést fog írni erről a témáról, erről a javaslatról, és ennek mi vagyunk az illetékes bizottsága, a környezetvédelmi bizottság. És azt reméljük, hogy viszonylag gyorsan előre tudunk lépni, azzal együtt, hogy közben persze körültekintően járunk el, és kiegyensúlyozott jelentést alkotunk. Ha megnézem az időtervet, a komitológiai erás időtervét, akkor az egész sikerét még semmi nem veszélyezteti. Persze gyorsan kell ö, párhuzamosan dolgoznunk. Ami a nemzetközi kitekintést illeti, fontos itt elmondani, hogyha mások is velünk együtt lépnek fel az kereskedelem területén, hasonló rendszert fogadnak el, akkor rövid és hosszú távon is érdemes azon elgondolkodni, hogy nem kellene egy nemzetközi koordináló testület, amely a belépést, kilépést kezelni koordinált módon, a rendszerbe és rendszerből. És ha igen, szükség van erre, akkor át kéne gondolni, hogy ez hogy nézzen ki. A központi bank tanácsához hasonlóan lehetne ezt akár környezetvédelmi tanácsnak hívni, nem tudom. És ha már nemzetközi témáknál tartunk, akkor elmondanám, hogy ma részt vettem egy sajtótájékoztatón, ahol az ETS egy részéről a légi közlekedés levegő szennyező hatásairól volt szó. Itt előrelépés történt, Hildegren asszony is ott volt a konferencián, és más előadók is, és tájékoztatott minket a biztos asszony arról, hogy mik ezek az előrelépések. Mielőtt a mai témánkat elkezdjük, kérném őt, hogy erről néhány szóban most a kollégáknak is számoljon be, mert gondolom ez mindenkit izgat. Hamarosan erről a bizottság majd hivatalosan is nyilatkozik. Ennyit tehát bevezetésképpen. Hat óráig ülésezünk ma. Két részre osztottuk föl a napirendet. Szóza Wagner-t fogjuk majd meghallgatni, az ITRE előadóját, utána biztosasszonyt, aztán a tanács képviselőjét, Papasztávrosz urat, a második körben pedig a szakértőinket, és ha van még időnk, akkor vitára is sort kerítünk, ez volt legalábbis az eredeti terv. Most akkor megadom Sosa Wagner asszonynak a szót. Köszönöm szépen, Gróta úr, meg, Gróta úr, köszönöm, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy hozzászóljak a mai meghallgatáson. Nos, nagyon fontos ez számomra, hiszen az Ipari Szakbizottság véleményének én vagyok az előadója. Természetesen az Ipari Bizottság számára is rendkívül fontos ez a kérdés, és ez logikus is így, hiszen az ipari és a környezetvédelmi politika központi témájáról van itt szó. Az Európai Unió úttörő szerepet vállalt a kibocsátás piac megrendezésében, vagy megszervezésében, és a többi földrész is az Európai Unióról tekintett, rólunk vette a példát, hogy ők is hasonló, hatékony és megfelelően gyorsan reagáló kereskedelmi, kibocsátás kereskedelmi piacot hozzanak létre. Azért valamennyire már beleástam magam ebbe az anyagba, de még most is kapok információ, tájékoztatást a szakbizottsági titkárságoktól, az ENVI szakbizottság, illetve az ipari szakbizottság titkárságától, és természetesen is, természetesen tanulmányozom ezeket az anyagokat, hogy kialakítsam a véleményt. Vajon milyen véleményt fog elfogadni az ipari szakbizottság? Hát ez attól függ, hogy mit fogok benyújtani, és attól, hogy a többi frakcióval milyen egyeztetést fogok folytatni, illetve tehát az árnyékjelentés tevőkkel való tárgyalás véleménye mi lesz. Jelenleg tehát ez a helyzet, a folyamatnak ezen a részén tartunk most. Jelenleg tehát a anyagokat gyűjtjük be, vagy gyűjtöm be, elemzem a különböző adatokat, ismereteket, és ezt követően pedig a többi frakcióval fogunk egyeztetni, vagy fogok egyeztetni. Természetesen mindezt egy menetrendnek vagy ütemtervnek megfelelően, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság is előbb-utóbb meg tudja, ki tudja majd alakítani a véleményét ezzel a kapcsolatban. Ezt a témát a lehető leghamarabb le kéne zárni, hogy újabb etapot tudjunk kezdeni a kibocsátás kereskedelem piacán. Köszönöm szépen, és ha bármilyen kérdésük van, akkor ha tudok, válaszolok rá nagyon szívesen. Köszönöm szépen, Wagner úr. Meg is adom a szót a biztos asszonynak. Kérem, hogy vezesse be a témát, és fejtse ki az LTS e változásaival kapcsolatos fejleményeket. fejleményeket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, ami a repülési területet illeti, hát ezzel kapcsolatban nem csak három szót kell mondanom, hanem egy kicsit többet, mert ez egy elég bonyolult téma. Az LTS e és a légi közlekedéssel kapcsolatban már régóta folyik a vita. Nyilván tudják, hogy nagyon sok illetve néhány ország egyértelműen kifejezésre jutott, hogy mit nem, mi nem tetszett nekik ebben a rendszerben. Mi teljesen világosan megfogalmaztuk azt, hogy senki sem szeretné jobban, mint az Európai Unió azt, hogy globális légiközlekedési kibocsátási kereskedelmi rendszer létezzen, vagy szabályozás létezzen. Ez ennek a hosszú témának a kezdetén már megfogalmaztuk ezt. Egyesek azt szerettek volna, hogyha Európa egy kicsit rugalmasságról tesz tanúbizonyságot, és ezt a jelzést úgy várták el Európától, hogy ők maguk semmiféle, meg, semmiféle jelét nem adták annak, hogy megvált, hogy máshogy viszonyulnának a dolgokhoz. Múlt pénteken Montrában volt egy környezetvédelmi ülés, és nagyon sokat dolgoztunk ezen, Európai Unión kívüli országokkal egyeztettünk, azt mondtuk, hogy szeretnénk egy globális egyezményt, de akkor nektek is mozdulni kell, mert enélkül nem lesz globális egyesség. A jó hír a pénteki ülésről az az, hogy volt egy 36 ország részvételével tartott ülésen volt egy megegyezés, voltak európai országok, fejlődő országok, fejlett országok. Három érdekes dologra került sor. Az első az az, hogy most az ECO vezetése egy magas szintű munkacsoportot fog létrehozni, és ez a munkacsoport fog foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyeket eddig nem sikerült megoldani. Nagyon sok elemzés eh, készült, ezeket egy magas szintű politikai csoport eh, fogja, nap, eh, fog ezekkel foglalkozni, ez fontos. A másik dolog a következő. Három opcióra van szüksége. Az egyik A következő ősszel az ECA fog tartani egy ülést, addig meg kell ezt határozni. Emellett világos tettük azt is, hogy a következő közgyűlésig a globális mechanizmus kidolgozására szükség van. Az ECO vezetősége most igyekszik ezt a szervezetet megmozgatni és előrevinni. Ez még nem minden, de nagyon kemény tárgyalások vannak mögöttünk. Éppen ezért ma közzétettem azt, hogy azt ajánlom, azt fogom javasolni a parlamentnek és a tagállamoknak, hogy amikor az EU ETS-ről van szó, annak érdekében, hogy pozitív atmoszférát alakítsunk ki, Állítsuk meg az órát. Nyilván ismerik -e ezt a kifejezést a nemzetközi tárgyalások szókincséből. Megállítjuk tehát az órát, de persze csak egy bizonyos ideig. Ugyanis azt szeretnénk, hogyha a következő ECO köz, közgyűlés sem már megegyezésre kerülne sor, és valódi előrelépésre jövő ősszel. Elmondtam azt is, hogy egy-két héten belül be fogjuk nyújtani a javaslatunkat erre vonatkozóan, részleteiben kidolgozva. Világosan, szeret, világosan szeretnénk tenni az Európai Bizottság részéről, hogy csak egy bizonyos ideig tart ez, tehát a következő közgyűlésig, és hogyha nincsen előrelépés, akkor nem is kell mondanom, hogy automatikusan visszalépünk oda, ahol most vagyunk most. Ahol most vagyunk. Tehát más szóval azt mondanám, hogy most van, meg, most van arra lehetőség, hogy a globális légiközlekedési egyezményt elérjük. Ezt ki kell használnunk, ezt a lehetőséget, de a más többi félnek is tenniük kell, és, és el kell kötelezniük magukat ebben a nemzetközi folyamatban. Azt remélem, hogy hogy hatékonyak leszünk, és európai részről mindent meg tudunk tenni ennek érdekében. Ennyit szerettem volna. Ez, köszönöm elnök úr, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy elmondjam, hogy mi a legutóbbi fejlemény. Nagyon keményen dolgoztunk a partnereinkkel együtt, és azt hiszem, hogy itt van, most már mindenki érti, hogy szükség van az e-, egyértelmű előrelépésre és biztosítanunk kell azt, hogy a következő forduló is sikeres legyen, mint ahogy az első forduló volt. A ma délutáni ülésnek a témájára térnék rá. Nagyon örülök, hogy ezt a kezdeményezést önök vállalták, ezt a mini meghallgatást, mert nagyon is aktuális ez. Mi, mi forog kockán? Mind az ITRA bizottságtól, mind az ENVI bizottságtól, hallottuk a bevezetőben, az a legfontosabb elemeit a vitának. Amikor erről vitázunk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az LTS e gyakorlatilag jól működött. Csökkent a kibocsátás, és ez a lényege, ez az elsődleges célja az LTS e rendszernek. Ahogy Matthias Króte már mondta, a, a makacs gazdasági válság sokkal jobban csökkentette a kibocsátást, mint, 2008, mint ahogy ezt 2008-ban feltételeztük, amikor elfogadtuk ezt az ETS rendszert. Ezzel egy időben a CDM, az ipari gázakra vonatkozó CDM kreditek megtiltása, és ezt támogatta a parlament, nos, ez jövő évtől kezd életbe lép, fog életbe lépni, <clears throat> és tavaly és idén nagyon is megnövekedett ez, ezen CDM kreditek beáramlása Európába. Ezért nagy nagyon nagy túl kínálatot sikerült fel összegyűjteni, és ez problémát okozhat és ez nem fog csökkenni, ez a többlet 2020-ig. Miért nem? Azért, e, még akkor is, hogyha a gazdasági válság van, és e, hamarosan a kereslet növekedni fog, de hát e, ugye piaci alapú rendszerekben az ár is növekedni fog. De mivel a válság alatt lehet vásárolni, a többlet marad a rendszerben, és nem igazán fogjuk emiatt látni az árnak a növekedését, mint ahogy ez általában szokott lenni a piaci alapú rendszerekben. Ez természetesen komoly hatással van a szénkreditekre és a szénmentes jövőre nézve. Igaz az, hogy az elsődleges cél az volt, hogy az kibocsátást csökkentsük, de azt is tudjuk, hogy nagyon fontos a e, kereskedelem, és nagyon fontos az ösztönző. És ezért e, az energiahatékonysági irányelv e, során is ez fontos téma volt. Most azzal az eséllyel nézzünk szembe, és ezt a parlament kétszer is felismerte, ez a parlamenti 25, 25-i jelentés a low carbon roadmap kapcsolatban, illetve az energiahatékonyság irányelvvel kapcsolatban. Önök a parlament részéről ragaszkodtak ahhoz, hogy, az, hogy a parlament az aukciós profilt felülvizsgálja, a strukturális intézkedések mellett, amelyek az LTS javítását célozzák. Amikor az energiahatékonysági irányelvet elfogadtuk, e, elhangzott az, hogy az első jelentést a karbonpiac, a szénpiacsal kapcsolatban az aukciós az időprofilok felülvizsgálata után azonnal meg kell, el kell készíteni. Az Európai Bizottság az első lépést megtette, hogy teljes mértékben biztos lehessen abban, hogy megtarthassa a jogát az aukciós táblázatok megváltoztatására. És egy tisztázást javasoltunk az ETS irányelvvel kapcsolatban ebben az összefüggésben. Matthias Rote eh, említette azt, hogy ez egy egyszerű módosítás, nem túl bonyolult. Ez egy eh, a teljes irányelvnek egy eh, nagyon szűk része, amit most vizsgálunk. A parlament azt kérte tőlünk, azt követelte tőlünk, hogy fogadjuk el a backloading intézkedést, a parlamentet tehát támogatom abban, hogy az EU ETS irányelve kapcsolatban egy mini módosítást fogadjon el, amely a lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság minél gyorsabban elfogadja ezt a módosítást, amely az aukció, aukcióra vonatkozik. Tudom, hogy ez ezzel kapcsolatos vitánk a tanácsban, a parlamentben és a klímaváltozási bizottságban arra céloztak, hogy a backloading intézkedéssel kapcsolatban több információt kapjanak, és hosszabb távú, illetve struktúrális intézkedést fogadjanak el. Én ezt értem. Ebben az összefüggésben azt remélem, és azt várom, hogy ezen a héten már tisztában látjuk a dolgokat. A tervek szerint szerdán az Európai Bizottság elfogad egy jelentést a szénpiac állapotáról, és strukturális intézkedéseket is tartalmaz ez majd. A második ígé, tehát az ígéretünknek második ígéretünknek így szerdán fogunk megfelelni. Emellett konkrét számokat is és el fogunk fogadni a backloadinggal kapcsolatban. Három szám hangzott eddig el, és az Európai Bizottság további elemzéseket végez. Az ENVI bizottságot, a parlamentet és a tanácsot meg fogjuk kérni arra, hogy ezeket vizsgálják meg. Ami A továbbiakat illeti eddig nem tudom megerősíteni bizonyossággal azt, hogy pontosan az új elemek mikor lesznek, állnak rendelkezésre. Nagyon közel állunk ehhez, de remélem, hogy értik azt, hogy abban a pillanatban, ahogy az Európai Bizottságban megszületik a megegyezés, azonnal erről tájékoztatni fogjuk a piacot, ez úgy kötelességünk a piac <clears throat> szabályozásával kapcsolatban. Emellett, amint ezek a dokumentumok megszületnek, a a kapcsolatos anyagok is elérhetővé válnak. A tagállamoknak és a parlamentnek gyorsan kell értékelnie ezt az információt, és el kell döntenie, hogy hogyan értékeli a kereslet-kínálati helyzetet. Mi a helyzet most éppen? Egy milliárdnyi <clears throat> egy milliárdnyi kredit maradt meg a múlt év óta, ez 1,5 milliárdra fog növekedni az év végéig. Eh, azt hiszem, hogy eh, ez is mutatja azt, hogy nagyon gyorsan kell reagálni. A piacnak minél gyorsabban tisztán kell látni a helyzetet, eh, a piacnak döntésre van szüksége, a backloading összegekkel kapcsolatban. És elvben ennek a következő aukciós fázisra kész kell lennie. Politikai szendékról kell tanúbizonságot tennünk, tehát azzal kapcsolatban, hogy, hogy reagálunk minél gyorsabban. Néhány más aspektust is felvetnék. Az aukciós profil egyszer már módosításra került a komitológián keresztül. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez különböző aspektusoknak köszönhetően Egyszer már frontloadingra, tehát előzetes finanszírozásra került sor. Szeretném, hogyha mindenki erről tudna, és nem kérdőjelezné meg, hogy ez ott a legjobb lehetőség. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy elmondjam, hogy a parlament beleegyezése az, a rendelet módosításába erre szükség van, mielőtt még az Európai Bizottság a visszamenőleges finanszírozásról dönt. Tisztázván eh, a dolgokat. Az Európai eh, Bizottság nem igazán kíván, semmiképpen nem akar elébe menni a parlamenti döntésnek. Nem kérdőjelezzük meg az önök demokratikus jogait. Az Európai Bizottságnak nem áll szándékában elfogadni a visszamenőleges finanszírozást, mielőtt a mandátumunkat erre vonatkozóan tisztázták, és önök a jogalkotók ezt megerősítették. Ugyanilyen garancia létezik már a komitológiai eljárás szerves részeként. Hogyha egy a tagállamok minősített többsége és az Klímaváltozási Bizottság elfogadta a, a, a módosítást, a parlament egy, egy, meg egy beleegyezésére is szükség van. Emellett a visszamenőleges finanszírozása kapcsolatban az is szükséges, hogy felülvizsgáljuk az aukciós naptárt. A parlamentnek és a tanácsnak is lehetőségük lesz nem beleegyezni ebbe, hogyha úgy gondolják, hogy a mandátumunkon túlmegy ez az intézkedés. Emellett elmondanám azt is, hogy egy normál piacon a kereslet és a kínálat kiegyenlítődik beavatkozás nélkül. Kérdés akkor, hogy miért van szükség erre a beavatkozásra? Nem engedhetjük el, hogy a piac szabályozza ezt egyedül. Nos, el kell mondanom, hogyha E, így teszünk, akkor az ETS, ugye, mivel piaci alapú intézkedés, de mégsem normál piaci intézkedés, amiért a, a, a bank lehetőség miatt, amit már említettem. Nagyon különleges körülmények között dolgozunk most, és csak ezen különleges körülmények között van szükség erre a beavatkozásra. Ne tekintsék úgy ezt az intézkedést, mint a piacba való beavatkozást, ez egy, a teljes irányelvnek egy, egy nagyon szűk kis részét érinti, nem a krediteket, nem az engedélyeket, mi most a vissza, visszamenőleges finanszírozásról beszélünk. Az egész összeg, tehát a végz, végső összeg az megmarad ugyanannak. Másodszor, ami emellett a válság miatt felmerül különleges körülményekre kell reagálnunk, ez kivétel, ugye, ezt önök is beláthatják. Végül pedig nagyon gyorsan meg kell egyeznünk a visszamenőleges finanszírozással kapcsolatban. Tudom, hogy ez egy, ez egy rövid távú intézkedés, nem pedig egy varázspálca, és ennek a hatája és hatása is csak időleges lesz ezt strukturális intézkedésekkel kell kiegészítenünk, hogy fenntarthatóan javítsuk a piac állapotát. Az Európai Bizottság az európai szénpiacsal kapcsolatban egy jelentést fog elfogadni, és ez ilyen strukturális intézkedéseket fog tartalmazni. Ezek a, az itt felvetett opciók széles skálán mozognak majd, de még nem sikerült megegyezni abban, hogy csak a kínálatra, vagy a keresletre, vagy csak a keresletre koncentráljunk-e. Mindezt meg fogják találni a szénpiaci jelentésben. Azt remélem, hogy akkor majd jobban látják a helyzetet, jobban átlátják a helyzetet, mielőtt döntenek. Ez volt a bevezetőm, elnézést, hogy egy kicsit túl hosszúra nyúlt, de nagyon fontos volt, hogy megértsék, hogy miről van szó a visszamenőleges finanszírozásban, és miről nincs szó. Köszönjük szépen, biztos asszony. Most megadom a szót a tanács képviselőjének, Stavros úrnak. Parancsoljon! Hello, good afternoon to all. On behalf of the Cyprus presidency, a ciprusi elnökség nevében engedjék meg, hogy szóljak néhány szót a tanácsi vitákról. A bizottsági javaslat tavaly augusztusban született meg. Eddig a munkacsoportok asztalán volt. Kétszer vitatták ezt meg, Szeptember 7-én és 17-én is volt erről ülés. Az ülések során a nemzeti tagállami delegáltak több feltartásokat megfogalmazták. Például úgy gondolják, hogy a szén árba ez egy túlzott beavatkozás, és a hosszú távú intézkedéseknek jobb garanciája lenne a szénpiac működésre vonatkozóan. Végül pedig a bizottság felügyeleti jogainak kiterjesztését is sérelmezte a tanács több tagállama. És több delegáció kifejezetten kérte, hogy egy teljes körűbb felülvizsgálata történjék meg az ETS-nek. Általánosabb szinten pedig a tagállami képviselők a bizottsági javaslatot a rendes jogalkotási eljárás alá rendelnék a klímaváltozási munkacsoport bevonásával. A ciprusi elnökség kész arra, hogy ha a feltételek megvannak, akkor ebben a témában intenzíven előrelépjem. Köszönjük szépen a tanácsnak! Most pedig akkor az árnyék előadókatnak szót, utánuk pedig már is 16-an jelentkeztek szóra mindenkinek röviden kell majd megszólalnia, erre készüljön föl, de először most megadom a néppárti árnyék Kola úrnak a szót. Asszonynak. Köszönöm szépen a szót, gratulálok ahhoz a döntéshez, hogy a légi közlekedésben befagyasztották eh, a rendszer egy részét, és jó lenne, hogyha az unilaterális európai fellépések területén is ugyanígy lépnének önök is föl, mert ezekre még mindig nincs megoldás. Rámutatott biztos asszony arra, hogy végül is a mi kívánalmaimnak tett eleget ezzel a javaslattal. Mit is akart a parlament? Véleményünket szerintem egy kicsit túl interpretálta a bizottság, mert amikor az ETS-t elfogadtuk, és a backloading fogalma egyáltalán felmerült, nem volt még sokak számára világos, hogy ez mit is jelent, és még sok kérdőjel volt bennünk is, erre nem akartunk kapásból a bizottságot felkérni. Mert az aukciós profilok összeegyeztethetősége a 9-es szikével az ETS irányelvnek például problémás, ez nekünk is csak később jutott eszünkbe, hiszen lineáris módon kellene az engedélyeknek csökkennie, ez a backloading esetében azonban nem valósul meg. Tehát az irányelvvel ellentmond, irányelvnek ellentmond. És az Európai Parlament és Tanács vitái során Elfogadott a két szervezet egy nyilatkozatot, amelyet ö, szerintem a bizottság nem szabadna, hogy jogalkotási ö, mandátumként értelmezzem. Miért beszél a bizottság backloadingról, hogyha mindenki tudja, hogy végül is a háttér, a burkolt szél, a set aside? Tehát az érvek egy nagy része már is így semmisé válik. És ön azt mondja, hogy a piac kiszámíthatóságra vágyik, és mi is azt szeretnénk, ha a piac kiszámítható lenne. Nyilván alacsonyak most az árak, hogyha az igények is alacsonyak. Pont ez a legnagyobb veszély a jogbiztonság szempontjából, hogyha a bizottság bármikor közbeléphet és megváltoztathatja a rendszert. Ez már eddig is rontotta a beruházási légkört. Már az a tény, hogy a bizottság itt be akar avatkozni, sok ipari szereplőtől ezt hallom. Tehát például az áramtermelők örül, örültek a korábbi rendszernek, mert ezt a pénzt jól fel tudták használni. Mások azonban nagyon aggódnak, hogy ez is növekedés visszafogó hatású lehet pont a jelenlegi időben. majd később folytatom, ha még lehetőséget kapok rá. Chris Davis következik. Well, thank you, Chairman. Um, first of all to the Commissioner, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak is, hogy uh, a repülésről elmondta, amit el kellett mondani. Örülök annak, hogy előrelépés történt. Azt hiszem, hogy ez személyesen biztos asszony érdeme is, és bizonyára ismeri a angol a Nagy-Britanniában lefolytatott vitát, egyébként pedig azt nem próbálom bitorolni az érdemeit, szerintem az Európai Unió helyett senki más nem tudta volna ezt elérni. Lenne egy kérdésem. Az ETS az európai légitársaságokra is alkalmazandó-e, avagy a felfüggesztés egyetemes. Nézzük a backloadingot. Hát nem nagyon értem, hogy mi is ez. Én várom az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, de szerintem nem túlságosan konzekvens ez az ETS újra struktúrálásával. Jó lenne, hogyha egyértelmű és átlátható lenne az ETS, és megfelelően biztonságos uh, a beruházók számára. Vannak, akik azt mondják, hogy nem is volt szükség, nem nincs is szükség arra, hogy a bizottság ezt a, ezzel a jogszabályalkotási javaslattal éljen. Jó lett, e, meg lehetett volna azt is tenni, hogy, hogy kismértékű módosításokat tesznek, nem kellett volna egy új együttdöntési eljárást elkezdeni. Miért döntöttek így? Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megköszönöm biztos asszony, hogy eljött. Amit a légi forgalomról mondott, az, az volt, hogy megállítjuk az órát, de ez nagyon jól hangzik, de ez mit jelent? A ICAO egy dologban egyes, egyezett meg, hogy létrehoznak egy magas szintű csoportot, amely egy alternatív órát, vagy alternatív időmérő eszközt eh, jelöl ki. Ez mit jelent? Azt mondta, hogy csak akkor indítjuk újra az órát, hogyha van igazi előrelépés. De ez mit jelent? Mit jelent az, hogyha most megállítjuk az órát? Ez azt jelenti, hogy az óra már semmilyen nyomás nem helyezkedik? Tehát én úgy látom, hogy sem, most egyáltalán semmilyen óra nem ketyeg, nem tartom nagyon bölcs stratégiának ezt, ami pedig a légi közlekedést illeti. Nem tudom, hogy az EU hogyan fogja az ICAO-s történéseket megítélni. Aztán nézzünk egy másik téma. A backloading témának én sem vagyok nagy híve. Hadd mondjam el néppárdi kollégáimnak, akik leveleket írnak, amelyek nem igazán egyeztethetők össze azzal, amit a parlament kért. Két dolgot kért a parlament, a néppártiak is az energiahatékonyság irányában. Egyrészt azonnali fellépés az aukciós profilokkal kapcsolatban, tehát azonnali. Itt a backloadingról van szó. Sürgős, igen, az urgent volt a hivatalos szó, a második dolog. Strukturális intézkedéseket szeretnénk, mielőtt elkezdődik a harmadik fázis. Ezt a két dolgot kértük. Az egyikkel kapcsolatban valóban történt is valami a backloadinggal kapcsolatban parlament egyébként vannak olyan vélemények, hogy ez igazából nem is ön, önökre tartozik, de ott vannak a strukturális intézkedések. Szerdára azt ígérte, hogy ahogy a, a áttekintést ad a jelenlegi helyzetről, de ezt ismerjük. Mi, mi a helyzet a két milliárdos összeggel? A backloading ezt nem változtatja meg, szerintem nem igazán teljesítette a kérésünket, hogyha a strukturális átalakításra nem kerül sor. Szerdán valószínűleg mondjuk hat lehetséges intézkedést jelent be, de aztán mi lesz? Megint konzultáció indul a tagállamokat. Pontosan tudjuk, hogy a tagállamok mit gondolnak. A lengyelek semmit nem akarnak csinálni, az angolok mínusz 30-at akarnak. Van, meg volt a kommunikáció, meg volt a felül vizsgálat, de nem erre van szükség, egy bizottsági javaslatra van szükség, hogy mindegyik tagállam arra legyen kényszerítve, hogy döntsön. Bizonyos országról tudunk valamit, de Németországról például semmit. És nem is fognak semmivel se előállni, amíg a bizottság nem kényszeríti őket erre. Ha lesz egy másik konzultációs fázis, az nem segít. A szerdai hat opciót már most is ismerjük, mindenkinek megvan a vélemény erről. Én azt szeretném, hogyha lenne egy egyértelmű ütemterv, hogy al- azon ö, strukturális intézkedéseket mikor fogják bemutatni, amit megígértek, mikor lesz igazi fellépős. Én nem szeretném, ha lenne még egy konzultációs fázis. Köszönöm szépen Ágyholtornak. Majdnem, hogy befagyasztottam az idejét és az órát is megállítottam volt majdnem. A többieknél már erre kerül sor, kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Konrád Simánszki úré a szó, tessék. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő vagyok a témában, a néppárt részéről, és az ITRE szakbizottságból, úgyhogy ezért szólal, ilyen minőségemben szólalnék hozzá szólnék hozzá. A biztos asszony arról biztosított bennünket, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, de azt kell mondanom, hogy az Európai Bizottság javaslatai azt jelentik, hogy azt eredményezik, hogy az egész rendszer egy kézzel irányított rendszeré válik. A politikusok fogják ezt manip- kézzel irányítani, hogy úgy, van, úgy mondjam, és ez azt jelenti, hogy igazgatási döntések több milliárd euró költséggel fognak járni az ipar számára. És a döntések a tisztviseléktől függnek, ezek, ez nem igazán jó modell. A második megjegyzésem a a három számra vonatkozik. 400 millió, illetve egy egy milliárd 200 millió, nem tudom, hogy vannak-e le, az, ezzel kapcsolatos elemzések, hogy milyen három szenárióval számolhatunk, forgatókönyvvel számolhatunk. A harmadik kérdésem a következő. Kaptam itt egy táblázatot, olyan vállalkozásokról, amelyek adományoztak, úgynevezett a, a, a, éghajlatváltozás tagadókról van szó. Az Európai Bizottság is készített el táblázatot ezzel kapcsolatban, illetve az európai intézmények hol állnak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, w pierwszych słowach pani powiedziała, że ETS... Tisztelt biztos asszony! Úgy kezdte, hogy az ETS rendszer alapvetően jól működik. De hogyha ez így van, akkor minek megváltoztatni? Ez a javaslat, amely alapján a bizottság, az Európai Bizottság bizonyos esetekben határozott, meghatározott időre az a, a saját ütemtervét alkalmazhatja, nem felel meg a piaci rendszernek, tehát az LTS e rendszernek. Ezzel azt hiszem, hogy rosszat tesz az ETS-nek a bizottság, és a beruházók elvesztik bizalmukat. A, biz- a bizottságnak egy olyan mandátuma van, amelynek semmilyen korlátozása nincsen. Ez nem megfelelő. Úgy vélem, hogy a, a bizottságnak meg kell adni, úgy érvelt, hogy a bizottságnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy beavatkozzon a piacba, hiszen hogyha túlságosan magasak a kibocsátás, hogyha túlságosan magasak az árak a piacon, akkor erre van szükség. Szerintem, hogyha ez a beavatkozás megtörténik, akkor a beruházóknak egyáltalán nem lesz majd bizalma, és jelenleg nem látok semmilyen nem látok semmilyen információt arra vonatkozóan, hogy az aukcióknak mi lesz majd az ütemterve. Az, a, hogyha a bizottság azt akarja elérni, hogy 2020-ra 20%-kal csökken a kibocsátás, akkor mást kell tennie. Biztos asszony, amikor megfázik egy gyerek, akkor nem antibiotikumokat adnak neki, hanem meg kell várni, hogy ö, javuljon a helyzete. Köszönöm, Timánszki úr. Panie Przewodniczący, mój głos koresponduje z poprzednim. Köszönöm elnök úr a szót. Egyetértek az előttem szólóval. Nem szabad kézi vezérlésre bízni az egész helyzetet, ez egy sokkal bonyolultabb dolog. Egyszerű, érthető szabályra van szükség, jelenleg önkényes a beavatkozás. Nem tudjuk, hogy a különlegesnek minősülő helyzet egyáltalán hogyan definiálódik. És destabilizálódik a helyzet, hazámban is egyébként. Már ott tartunk, hogy az ETS-t a napi politika szintjén vitatjuk meg, mert nem elég konkrétak a finanszírozási kitételek, hogy a résztvevő intézményeknek milyen szerepe van, és ki tudja ezt a helyzetet egyáltalán befolyásolni. Tehát zavaros a helyzet, és egy kicsit sokan gyanakodnak, hogy itt nem is az emissziókereskedelemről van szó, hanem itt tulajdonképpen a kereskedelem, a biznisz ö, tartja a kezében a szállákat, szállákat Grossz tett asszony követ. Madame le commissaire. Biztos asszony. Először is, ami az eljárást illeti. Ön egy kicsit megpróbált, hát megpróbált mindent megtenni annak érdekében, hogy hogy biztosítson bennünket arról, hogy minden rendben lesz, azonban most egy kicsit máshogy mutatja be a dolgokat, mint annak idején. Mindazonáltal én úgy látom, hogy az eredeti rendeletben nem szereplő hatalmat próbálja a bizottság maga számára megkaparintani úgy tűnik, hogy mindig azt emlegítik, hogy a piac, piacon alapul minden, a piac szabadságán alapul minden, de úgy látom, hogy mégis ennek ellenében cselekszenek, és ez meglep engem. Nos, mi a helyzet a, a jogbiztonsággal? Ez mégiscsak aggaszt engem. Senki nem tudja, hogy mit, mire számíthatunk az energiaköltségekkel kapcsolatban E, a válság idején nem igazán e, kívánatos az, hogy az energiaköltségek e, növekedjenek, miközben az Egyesült Államokban pedig csökkennek. A backloadingra vonatkozó javaslat úgy tűnik, hogy egy kicsit túl messze megy. A szabályozási bizonytalanság véleményem szerint fékezni fogja a beruházási kedvet Európában, és ez mégiscsak e, hazádjátéknak tűnik a az ipar részéről a beruházás, és közben a, a, ugye igyekeznek versenyképesek is maradni. A, a szénár plafon meghatározása nélkül hogyan fog megmaradni a rendszer? Azt gondolom, hogy az ipar számára mindez, amit ön bemutatott, szörnyű következményekkel fog járni. Az ipart egy amúgy is megviselte a válság Európában. Most nem hiszem, hogy a szénárak növekedése a legjobb válasz manapság, sokkal inkább a kutatást kellene támogatni, és nem pedig a vállalatokat nehéz helyzetbe hozni a túl magas szénárakkal. Köszönöm szépen, hogy betartotta a két percet. Haják Lámer következik két percre. Köszönöm, elnök úr eljárási kérdésem lenne. Hildegard asszony egyes kijelentéseit nem értettem pontosan. Mikor várhatjuk azt, hogy a bizottság végleges döntést hoz, figyelembe veszi -e a bizottság a parlament társjogalkotói szerepét, igen vagy nem, a komitológia elkezdődik-e már a parlamenti egyeztetés előtt? Ezeket szeretném tudni igen, nemmel, megválaszolva, mert egy kicsit szétkente a biztos asszony ezeket a dolgokat, mert ö, ö, folyamatosan azt látjuk, hogy nekünk a társ ö, jogalkotói szerepünket próbálják megkerülni. Az európai klímavédelem, ha jól akar működni, akkor minden jogalkotási szinten szépen végig kell mennie, hogyha azt akarják, hogy mögöttük legyünk a két percet tartandó, rövid leszek. Meglepőnek tartottam azt, amikor a légi közlekedés tekintetében az ETS felfüggesztését ön eredményként könyveli el. Ez harmadik országok követelése volt. USA, India, Brazília nyer, nyerte meg ezt a csatát, tehát ez egyértelmű vereség a bizottság számára, és fogadni mernék, hogy nem is úgy fog megvalósulni a dolog, ahogy ö, gondoltuk. Bármiben fogadok, hogy jövő őszig ö, kiderül, hogy az egész stratégia megbukott, és ennek kapcsán a backloadingról szóló vita is, illetve a dolog lényege is, hogy a az emissziókereskedelem működjön. Mert így végül is csak az EU-ba érkező és EU-ból induló légi vállalatok érintettek, vagyis magunknak tettünk be. mert miért ilyen szigetszerű, elszigetelt megoldásokat preferálunk? Tudjuk, hogy Dohában mi hangzott el. A környezetvédő miniszterek nem voltak képesek megalapodni egy stratégiában, és be kell látnunk, hogy a globális széndiokszid stratégia nem létezik, nincs globális törekvés. Köszönjük hogy Kramernek, most Richard Zéber következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Biztos asszony, hogy eljött a légi közlekedésre vonatkozó döntést én is rossz jelként értékelem. Állítólag mi jó példával járunk elő, ez akkor ez a jó példa például abban is megnyilvánulhatott volna, hogy betartjuk az ígéreteinket. Paszályku úr levelével kapcsolatban, amelyet én is aláírtam, két alapvető fenntartásom van. A demokratikus eljárás integritása, ahogy a Kramer úr is elmondta, nem eléggé világosan érvényesült. Először ugye az ETS-ről, aztán a backloadingról döntenek. Itt nem egyfajta minimódosításról van szó, hanem egy alapvető elvi ETS rezsimváltoztatásról, és itt a parlamentet sokkal jobban be kéne vonni. Ami magát az érdemi kérdést illeti, anélkül, hogy most érzelmeket akarnék kelteni, ha megnézzük a rendszert, azt látjuk, hogy az ETS alapvetően működőképes, az eredeti célokat viszonylag jó árak mellett megvalósítja. Most azonban, ha az egészet felborítjuk, azt mondjuk, hogy ez nem elég jó, azt mondjuk a gyógyszerre, hogy nem eléggé hatakony, nyomjunk még a betegbe egy kis gyógyszert, akkor azonban szerintem nagyon rossz jelzést adunk az iparnak világszerte, mert mindenhol ugye Európából kivonul a befektetés, és ez akkor még egy ilyen ellenöztöző lesz. Miért akarjuk megszipajozni a cégeket, hogy ahelyett, hogy most alacsony árak mellett befektessenek, ahelyett inkább még jobban elzavarjuk őket. Szerintem ezt meg kéne fontolni jobban. Számunkra fontos, hogy a bizottság, az a legfontosabb azonban az lenne, hogy tudjuk, hogy mit akar a bizottság. Az ETS fő szabályozójává akar válni, és mindent ő akar megmondani, ezt is el tudjuk fogadni, ha értjük, vagy a régi rendszert akarjuk megtartani. Ha pedig meg akarjuk változtatni a régi rendszert, ahhoz pedig be kell vonni, vonni kérem szépen, a parlamentet is. Minuten. Köszönöm szépen, hogy betartottak két percet, most pedig Jordán szó. Köszönöm szépen, biztos asszony. Engem is aggaszt, mint ahogy más kollégákat is aggasztja az. A következő. Az együttdöntési eljárás helyzete. Demokratikus eljárást szeretnénk nem szabad, hogy a, az idő fogságába kerüljünk, és ezt az eljárást kell alkalmazni a backloadingról szóló döntés kapcsolat, döntése kapcsolatban, és aztán utána beszélhetünk az Európai Bizottság más javaslatairól. Ami a jelenlegi jogszabályokat illeti, ezeket tiszteletben kell tartanunk, amelyek jelenleg hatályban vannak, illetve az energiahatékonysági irányelvet is. Ez az irányelv azt jelenti, hogy beszélnünk kell e, a kvótákról, nem pedig csak egyszerűen félre tolni őket. Ön arról beszélt, hogy e, hogy nem sikerült javítani a célkitűzéseinken. Hogyha az ön álláspontját követjük, akkor az energia ö, e, költségesebb lesz és ez azt is jelenti, hogy az emberek többet kell, hogy fizessenek a költség, az energia fogyasztásért. A háztartásoknak többet kell fizetniük majd érte. Tehát egy szélesebb kontextusban kell helyezni a, a, a kérdést. Ami a légiközlekedést illeti, egyetértek, valóban problematikus az, hogy Európa nem tartotta be bizonyos ígéreteit. Ez nem volt ügyes húzás. Ami a légi közlekedést illeti, nem követtük az általunk meghatározott célokat, de nem ugyanez a helyzet az LTS-sel. E köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. a nem működő karbon árak, szénáraknak a bombája e, időzített bomba, és ezt az aggodalmat e, több kollega is említette már. Csak ha csak rövid távon kezeljük a ö, e, problémát, akkor nem fogunk strukturális megoldásra törekedni. Mi a helyzet? Mi az időterv? Nagyon fontos kérdés, amit az egyik kollega említette, az a következő, hogy hiteles maradjon a rendszer. Hogyha folyamatosan beavatkozunk, akkor az Európai Bizottsági rövidtávú beavatkozások tárgya lesz az ETS rendszer, ami pedig a légiközlekedést illeti. Chris Davishez hasonlóan én is azt kérdezném, konkrétan miről van szó, mi a moratórium mire vonatkozik, és milyen milyen járatokat érintett, érint ez? Európán belülieket, vagy nemzetközieket? Köszönöm szépen, Skilakakis következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. a, a CDM-mel kezdeném. Azt kérdezt, tettük, amikor a CDM ügy vagy a CDM botrány felmerült, akkor azt mondtuk, hogy ezt meg kell, azonnal meg kell állítani. Hát nem állítottuk meg, sőt, nem csak, hogy nem állítottuk meg, de többlet van belőle. Ez azt jelenti, hogy nagyon drágán na, nagyon drágán vásároljuk meg az egyébként olcsó kvótákat. Ez a probléma a CDM-mel. Egy kollega azt mondta, hogy ugye iparpolitikánk is van. Nos, ha van iparpolitikánk, az éghajlat változási napirenden belül, hát ez nagyon jó lehet Kínának. Ugyanis Kína jelen pillanatban az az arra támogatja, a, azért támogatja a saját termelőit, hogy az Európa által fizetett támogatásokat bezsebeljék. Mi, mi fog történni Görögországban az ön intézkedéseivel? A villamosenergia ár felmegy, nem fogjuk tudni kifizetni ezeket, nem fognak tudni e, beruházni. E, Görögországban nem fognak tudni új öm, öm, öm, villamosenergia erőműveket építeni, továbbra is a drága és, és környezet szennyező energiát fogják előnyben részesíteni, mert az emberek nem fognak tudni mást megfizetni. Tényleg ezt akarja? Köszönöm szépen, Linda McKeven. Köszönöm. Itt ülök, és egyre jobban aggódom, mert mindenki elmondja, hogy mit nem szeretne, mit nem szeretnek a bizottsági javaslatban, de arról senki nem beszél, hogy akkor mit szeretnének az RTS e mellett vannak, vagy nem? Korhela asszonyt hallgatt, hallottuk már 2008 óta kiáll mellette, de többiek nem. Hogyha igazi klímaváltozási szakpolitikát akarnak, akkor az rts re is kell valamit kezdeni. A biztos asszony szeretne valamit megoldani javaslattal, és nekünk törvényalkotónak kompromisszumokkal, e, CDM-ekkel, kis fejlesztésekkel, változásokkal valamit segítenünk kell ezen. Szeretném, hogyha mindenki megmondaná, hogy mit akar, hogyha nem akarják a bizottsági javaslatot. Biztos asszony. Vannak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy hát nem elég nagyra törő a javaslatunk. minden attól függ, hogy a tanácsnak mi az álláspontja. De hogyha hogyha így gondolkodunk, akkor az ETS nem fog megváltoztatni. Hát attól félek, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy többet kell, több kéne, nem támogatják, mások azt mondják, hogy erre nincs szükség, mert nem kell az ETS. Mások nem értenek egyet az ETS alapelveivel. Hogyha, hogyha a, a politikusok így gondolkodnak, akkor az ETS-nek mi lesz a sorsa? És ennek milyen hatása lesz, ha megszűnik mondjuk a, a klímaváltozási politikára? És hogy mondhatjuk el magunkról, hogy van klímapolitikánk, hogyha nincs szénpiacunk? Jó lenne ezt itt tisztázni. Az ETS és a légiközlekedés esetéről hallottunk, tudom, hogy biztos asszony sokat tesz a tudom, hogy nagy nyomás helyezkedik rá, az ETS-sel kapcsolatban csak azt mondanám el, hogy ezt támogatnom, de szkeptikus is vagyok, mert nagyon sok olyan bizottsági ember van, aki a mi klímapolitikánkat próbálja meggyékíteni. Amerikában Obamát most már asztották meg újra, ez némi reménysugár, jó lenne, hogyha Európában is pozitívan gondolkodna. Linda McEwen. Köszönöm szépen a Kevin asszonynak. Most azt hogy kapszult. Grazie, Presidente. Onestamente... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy biztos azt, hogy nem tájékoztatták, hogy milyen súlyos válságban él Európa. Az bizottsági javaslat nem csak, hogy nem tisztázza az ETS irányelvet, hanem arra is sarkal, hogy a szabad piacra beavatkozhasson a bizottság. Mégpedig úgy, hogy az árakat akár visszamenőleg is módosíthatja. Az ETS igazából nem piaci eszköz így, hanem a széndiokszid bizottságokra kivetett európai adó. hogyha beavatkoz a bizottság, beavatkozik a, bizo- a ö, ETS piacba, az mindenképpen rosszat tesz az európai vállalatoknak, akkor áthelyezik ezek a vállalatok a tevékenységüket harmadik országba. Tehát igazi bevétele nem lesz az Európai Uniónak és bizottságnak, ezzel az eredeti célok ellenkezőjét érjük el. Tehát a logikai elveknek logikai elveknek teljesen, elveknek teljesen ellenében megy ez a bizottsági javaslat, és a, és a kínai vagy a Szovjetunió béli öt éves tervek hasonlását hozza létre. Jó lenne, hogyha megszüntetnék a, az egyoldalúságot, annak nincs értelme, hogy Európában egyoldalúan ezt alkalmazzuk, mások meg fityet hánynak erre. Köszönöm, Péter Lize. Köszönöm a szót. Először is a légiközlekedésről világos, hogy ez egy jogalkotási javaslat, és ezt alaposan meg kell vizsgálni. Szerintem pozitív um, előrelépés történt, az más kérdés, hogy mi következik ezután, és hogy sikerül elkerülni a piac torzulást. Ez hat hónapon belül kiderül, márciusban kell fizetni, és szeptemberben ülésezik az IKO, e ami a backloadingot illeti, szerintem itt minden frakció másképp gondolkodik erről. Én inkább pozitívnak értékelem ezt a bizottsági javaslatot, és üdvözlöm azt, hogy biztos asszony ezt képviseli. Holnap majd számszerűség szintjén is megvizsgáljuk ezt a dolgot, Tudjuk, hogy a bizottság azt tervezi, hogy lesz egy carbon market jelentés és egy hatástanulmány. Nézzük meg, hogy ha tisztázzuk a kollégák által felvetett kérdéseket, akkor milyen helyzet alakul majd ki. Szerintem a parlamentnek megfelelő szerepet adtak az energiahatékonysági irányelv kapcsán is, két lépcsőben, és most is. A jogi bonyodalmakról senki nem tehet, de az elv jó volt, tehát szerintem jól járt el a bizottság, a parlament, a tanács és a bizottság egyeztetett egymással, és ennél jobban ezt nem lehetett volna levezényelni. Weisgerber mondja, arra kért, hogy nevében tegyek föl egy kérdést, egy másik meghallgatáson ül, ami ugyanerről a témáról szól. Ő támogatja backloadingot, szoros ö, definíciók között, de nem szabad, hogy carbon leakage legyen az eredménye. Nem szabad elutasítani ö, egy az egyben, ö, hanem nemzeti módon esetleg kicsit különbözőképpen, de meg kell valósítani. Köszönjük szépen. Akkor ezzel a felszólalók mindegyikét meghallgattuk, és a vita első körén is túl vagyunk. Mindig azt akarta a parlament a légiközlekedés kapcsán, ami most megszületett döntésképpen, hogy olyan üzenetet sugározzon az európai döntés, amely a nemzetközi szereplőkre is hat. Az európai választásokra gondolva pedig szerintem megfeleltünk annak a feladatunknak, hogy a nemzetközi partnereknek szignalizáltuk, hogy az európai jogalkotás a környezet védelmére irányul elsősorban, és minden másodlagos, miközben persze konform módon próbáljuk ezt megalkotni az egyéb ágazati szabályokkal. Erről lesz még egy briefing egyébként, és a backloadingról is, a koordinátorok engem kértek föl, hogy előadóként szerepeljek ebben a témában, és úgy fogok eljárni, ahogy a parlamenti eddigi vonal ezt mutatja. Mi többször arra kértük a bizottságot, hogy konkrétumokat tegyen le az asztalra, és tárgyaljon és ambiciózus módon lépjen föl. Tehát nem hátrálhatunk meg, ha mi magunk ezt akartuk, mert a végső fő célunk a klímaváltozás csökkentése, amelyben persze nyilván rászorulunk a nemzetközi partnerekre is, de legalább Európa ne legyen megosztott, ne szakadjon 27 különböző nemzeti jogalkotásra, mert így aztán semmit nem fogunk elérni globálisan. Ráadásul túl drága lesz az egész rendszer, tehát sem célja nem lesz, sem finanszírozható nem lesz, ha nem fogunk legalább mi össze tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentése a fő cél, és igenis vannak, akik az Európai Uniót példaképpen nézik, és én tudatosan nem fogok eltérni a parlament eddigi többségi véleményétől. A többség azt akarta, hogy progresszíven lépjünk tovább, és a jövőben is ezt fogjuk tenni, és szerintem, amit a biztos asszony erről mondott, az ennek felel meg. De most megadom neki a szót, hogy az egyes feltett kérdésekre válaszolhasson. Köszönöm szépen, lenne néhány megjegyzésem a légi közlekedés kivételével kapcsolatban. Ugye azt akarjuk-e, hogy nemzetközi szabályok szülessenek? Erre nincs esély. De évek óta először sikerült most azt elérni, hogy egyáltalán felmerül annak az esélye, hogy nemzetközi szinten is ható javaslatot teszünk. November 9-én, vagyis most pénteken volt az áttörés, és nem hirtelen, véletlenül történt ez meg, hanem nagyon sok munka eredményeképpen. Tehát igenis itt egy előrelépésről van szó, sok munka eredményeképpen nem szabad most ezt az elért eredményt és a sok év óta először ö, mutatkozó első esélyt elmulasztani arra vonatkozóan, hogy nemzetközi hatású üzeneteink legyenek. Tárgyaló partnereinknek eddig sikerült egyértelműen jelezni, hogy az ETS az egy globális rendszer, és ebben mindenkinek részt kell vennie. A, a légkörét a tárgyalásoknak most azt határozza meg, hogy hajlandónak kezdenek mutatkozni a külföldi partnerek is a kompromisszumra. Eddig nagyon éles volt a szembenállás, most van arra esély, hogy végre, amit mindig is akartunk, kicsi lépésenként persze, de elkezdjük megvalósítani. Mert van, aki végre azt mondja, hogy globális szabályozásra van szükség és most a szaván lehet fogni azokat, akik ezt gondolják, itt van a lehetőség, hogy ebbe az irányba mozduljunk el, és ha most feladjuk a vezető szerepünket ebben, meghátrálunk, akkor óriási munkát teszünk semmisé. Ezt az előző felszólalásomban is mondtam. Ha ö, mégsem lépnek, mint ahogy egyesek ígérik, és ahogy reméljük ö, péntek óta, akkor automatikusan visszaáll az előző rendszer. Ez nyilván, tehát akkor a saját jogalkotásunknál maradunk, nem változik semmi. De változhat. Gyakorlatilag csak néhány órája jelentettük be ezt a lépést, és még nem lehet megítélni, hogy ez milyen hullámokat kelt de szerintem sok év óta ez volt az első, egyetlen igazi olyan esély, hogy a nemzetközi szerződés irányába ellépjünk. Európa mindig is ezt akarta, hogy egy európai szabályozáshoz hasonló nemzetközi szabályozás jöjjön létre. Tehát kellett kompromisszumokat kötnünk, mert másképp ez nem lett volna lehetséges. Kola asszonynak és másoknak, akik hasonló értelemben kérdeztek, anélkül, hogy részletekbe mennék. Válaszolva pedig azt mondanám, hogy a backloading és a set aside csak látszólag ugyanaz. Nyilván, ez két különböző dolog, és olyan szempontból is, hogy a parlamentnek mi a szerepe. A backloading már vonatkozik egy módosítás, ezzel önök is foglalkoznak. A permanent set aside-ra vonatkozóan pedig nyilván együttdöntési eljárás van szükség, és semmi nem történhet a parlament beleegyezése nélkül, ez nyilvánvaló. Amikor a backloading, ugye valaki azt mondta, hogy miért beszélünk a backloadingról, ha valójában set aside-ot akarunk. Szó sincs erről, mi külön akarjuk választani a két dolgot. Ne legyen a legjobb a jó ellensége, erre törekszünk. Miért nem alkotunk, mondja valaki, egy kiváló, tökéletes programot, és nézzük meg, hogy ki hajlandó ezzel együtt menni. A Backloading az egy köztes megoldás, hiszen jövőre indul el a harmadik fázis, a következő aukciós időszak, és kötelező nekünk is valamit lépni. Későbbre meg kell tartanunk az engedélyeket, mert már így is túltelített a piac. Sokan szkeptikusak a tekintetben, hogy ez mennyiben piacképes ez a rendszer. De hát tudjuk, hogy a túltelített piacokon lemennek az árak, és nem működik a piac. A backloadingnak az a lényege, hogy ezt elkerüljük. És nem olyan bonyolult dolog ezt politikailag belátni és elfogadni. A strukturális opciók sok sokkal nehezebb döntési pályát igényelnének tagállamonként is, és sokkal hosszabb döntési időszakot. Ezért akarjuk külön választani a kettőt, mert a piaci szereplők szempontjából az az igazságos, hogy ők minél hamarabb megtudhassák, hogy mivel kell számolniuk a következő aukciós időszakban. Ezért fontos az, hogy a backloading opcióját fenntartsuk és külön kezeljük a set aside-tól. Simanski kolléga, Hübner asszony és mások pedig azt kérdezték, illetve hát úgy fogalmaztak, hogy a bizottság, mint máskor is mindig, most is a hatalmat akar gyakorolni a piac fölött. Szó sincs erről, ez nem igaz. Szerintem világosan elmondtam már első felszólalásomban is, hogy tudjuk, hogy most különleges körülmények között élünk. És megerősíthetem, hogy éppen ezért mi különös, a különös intézkedéseket csak a különleges körülmények miatt tesszük meg. Szó sincs arról, hogy ezt általánosítani akarnánk. Szeretném, ha tudné, tudnák és felfognák, hogy amit az első felszólalásomban is mondtam, az igaz, vagyis a parlamentnek kell először dönteni erről a módosításról, formálisan, mielőtt azt formálisan elfogadnánk hogy akarjuk-e az árakat nevelni? Erre is vonatkozott kérdés. Én úgy fogalmaznék, hogy az önök parlamentje volt az, amely az energia csomagot 2008-ban elfogadta, és amelyben követelte azt, hogy 30 euró legyen, vagy hát úgy besült, hogy 30 euró lesz majd a kereskedelmi tanánkénti ár. Most 8 euró 46 centnél tartunk, tehát ez egy negyed annak, amit a parlament remélt. Tehát igenis tükröződik ebben a válság, és mi is tudatában vagyunk ennek. Pont ezért akarjuk a backloadingot megcsinálni, hogy elkerüljük azt, hogy ne legyen ára egyáltalán már a szén kibocsátásnak, hogy tovább ne csökkenjenek az árak. És itt az energiahatékonyság irányelvvel is kapcsolat teremthető, mert és megint csak önök kérték azt a bizottságtól, hogy az energiahatékonysági irányelvet hozzuk összhangba az ETS szabályokkal. Ugyanis ha Európa ezer ipari cégét nézzük, és ezek elkezdenek, mint ahogy teszik is, beruházni a környezethatékonyságba, vagy hát kibocsátás hatékonyságba, akkor ennek a közvetlen hatása az lesz, hogy akik mégsem tesznek semmit ebben a irányba, azoknak ö, könnyebb lesz a dolga, ha nincs ilyen szabály. Tehát ezt el kell kerülnünk mert ha egyre alacsonyabbak az árak, akkor relatíve a környezetszennyezőknek jobban megéri termelni. Ezt önök sem akarhatják, nem hiszem, hogy önöknek ez a szándéka. Még akkor is, hogyha a növekedés és a munkahelyteremtés a fő célunk. Egy minimális, decens energiahatékonysági szintet fenn kell tartani, sőt szerintem ez a munkahelyek garanciája is. Tehát szerintem az eddigi politikáinkat fenn kell tartani, és a backloading ezt segíti. Nem akartam túl hosszúra nyújtani a választ. Annyit mondanék még, hogy remélem, hogy hamarosan ö, konkrét számokról tudunk beszélni, és akkor önök is érdemben tudnak hozzászólni ahhoz, hogy mit gondolnak a backloadingról. Bonyolult ez a számítás, ezt egy meghallgatás alatt itt nem lehet megvitatni, de szerdán kijön a, a szénpiaci jelentés, és ebben benne lesz minden opció és szám. Miért nem ajánl a bizottság egy dolgot, és miért ajánl egyszerre több dolgot? Hát pont azért, mert respektáljuk a demokráciát, úgy gondoljuk, hogy több opciót föl kell vázolni. Egyébként maguk az érintett ipari cégek is ezt preferálják, hogy a strukturális intézkedéseknek több fajtája legyen, illetve több fajtájáról lehessen vitatkozni egyáltalán. Szerdán ezt bemutatjuk, ezt a szöveget, és majd meglátják, hogy ez száz százalékban összhangban lesz azzal, amit önök kértek tőlünk tavasszal és korábban, és amikor az ets en felelős miniszterek összeültek áprilisban, akkor még a miniszterek is elfogadták ezt, hogy ezt a témát előre kell hozni, a backloadinggal érdemes foglalkozni, és a strukturális intézkedésekkel is. Remélem, és ezzel befejezem, elnök úr, hogy megértik, hogy itt mi a tét, és tudják, hogy az emissziókereskedelmi rendszert fenn kell tartani erős európai eredetű eszközként, akik ezt a piacot ismerik minden szempontból, elemzik, pontosan azt mondják, hogy erre szükség van, mindenkinek szüksége van rá, Európának, Korea, Ausztrália már a mi utunkra lépett, és Kína is meggyőzhetőnek tűnik, hogy lépjen. Kalifornia eleve január 1-től hasonló rendszert vezet be, már pedig Kalifornia a világ tíz legnagyobb gazdaságának az egyike. Tehát igenis történnek dolgok, és reméljük, hogy az USA-ban még további államok is csatlakoznak. Tehát ahhoz képest, hogy csak néhány évvel ezelőtt gyerekcipőben járt ez a rendszer, most a világ követ minket, hasonló piaci rendszereket fogadnak el. Ha valamit mi tettünk le az asztalra globálisan, akkor Felelősek vagyunk érte, hogy folytassuk, hatékonyá tegyük, és pont a különös nehéz gazdasági körülmények között ezzel tovább megyünk. Ez egy óriási ívű dolog, felelősek vagyunk érte, döntéshozóként nem szabad cserben hagynunk a saját jól működő rendszerünket. Tudom, hogy most egyszer ennyiféle véleményre egyben nehéz volt válaszolni, és nem voltam talán eléggé pontos, nem tudunk most számokról vitatkozni, de ha az igen és a nem a kérdés, akkor igenis az ITS-t folytatni kell. Köszönöm szépen, biztos asszony! Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk a szakbizottságba, és lehetőségünk volt így arra, hogy önnel egyeztessünk a tervezett kérdésekről, és eh, el kell mondjam, hogy eh, fontos és helyes az, hogy a klímavédelem területén hosszú távon gondolkodjunk, megbízhatóak legyünk, és ez ma világossá vált a kollégák hozzászólásaiból, hogy ezt fontosnak tartják, mint ami az ipart, mint pedig ami a klímaváltozási oldalt illeti, akár az NGO-kat, tehát legyünk megbízhatóak, és Tudom, hogy néha nagyon lassú az előrehaladás. Ön itt van, és ahogy ez elvárható, egy biztostól a parlament előtt megjelenik, amikor változtatást tervez egy bizonyos jogszabályban. Nos, mi is hozzájárultunk ehhez a jogszabályhoz. Köszönöm szépen az ön hozzászólását, és most egy kicsit átrendezzük itt az elnöki pulpitust, hogy a többieket, a többi szakértőt, akiket meghívtunk ma délutánra itt helyet tudjanak foglalni.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 ist wieder Ruhe eingekehrt und wir können jetzt mit dem zweiten Teil der Sondersitzung starten. Wir haben jetzt Kedves kollégák, akkor kezdjük a második részt. Itt vannak a szakértők, mellettem őket fogjuk meghallgatni, és itt van a Klim főtitkára, Béke úr, főigazgatója elnézést, Hauke Hermann szakértő az Öko Intézetben dolgozik, és kérem, hogy 10 percben próbálja összefoglalni az előadását. Ezt tudom, hogy nem túl hosszú idő, de hát a kollégáknak is lehetőséget szeretnénk biztosítani. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy lehetőséget nyújtanak a backloading javaslat meg vizsgálására. Az Öko intézet az egy független intézet, a backloadingról és az ETS-ről készítettünk tanulmányokat. Mindenki érdekelnek ezek a tanulmányok, nyilván akik itt vannak, de nem fogok tudni kitérni minden részletre. Mindent dokumentáltunk, úgyhogy utána lehet nézni. Két dologra szeretnék kitérni ma. Először is mondanék néhány dolgot a többletről, és másodszorban pedig a backloading, eset, backloading hatásairól szóló tanulmányunkról is szeretnénk beszállni, beszámolni illetve a carbon leakage kapcsolatban eh, is készítettünk tanulmányokat, erről is beszól, beszámolnék. Van jó hír és van rossz eh, hír. A rossz hír az az, hogy a backloading az csak egy első lépés, és nem oldja meg a többet eh, problémáját, a túlkínálat problémáját. A Strukturális intézkedésekre van szükség hosszú távon, és a backloading javaslatnak a pozitív hatásai nagyon korlátozottak lesznek. Azonban a jó hír az az, hogy aki fél a backloadingtól, annak mondanám, hogy az energia intenzív iparnak nagy problémái lesznek, és ezzel kapcsolatban már készítettünk néhány tanulmányt. Először is hadd beszéljek a többletről, a túlkínálatról. Még 2020-ban és 2004 milliárd, 1,4 milliárd lesz a többlet, és itt felmerül a légi közlekedés kérdése. A légi közlekedés fel ö, ö, használhatná ezt a töbletet. Mi a, az oka a töbletnek? A CDM túlkínálat egyrészt, ö, a, ez a probléma két harmadát teszi ki, a második probléma pedig egy, ez, ez egy gazdasági döntés. 14 17%-kal eh, alacsonyabb lesz 2020-ban eh, a, a, eh, a a mi tanulmányunknak megfelelően, vagy legalábbis ebből kiindulva. Csak egy kis hozzájárulást várhatunk a megújuló energiáktól. A jelenlegi számok a megújuló energiaforrások esetében megfelelnek a 2008-as előirányzatnak. Valószínűleg 2023-ig fennmarad a többlet, tehát legalább egy évtizedre meghatározza ezt a, ez, ez a rendszert, és a backloading nem igazán fogja megoldani a problémát, hiszen az engedélyeket csak öt évre backloadolják. A, az aktuális ára, ára csak az lesz kihatással, hogy az emberek magasabb árra számolnak, és, és korlátozott kreditekkel a jövőre vonatkozóan. Most pedig hadd éljek rá a backloading hatásaira. Annak érdekében strukturálisan megoldjuk a, a, a töbletet a egy évtizedre kellene későbbre ütemezni az engedélyek kiadását. Emellett magasabb csökkentési célokat kell elfogadni. Emellett elemeztük a magasabb, magasabb nagyobb csökkentési célokkal is lefutattuk ezt a programot. Az EUTS fenn fog maradni. Eh, tíz év, az elkövetkezendő tíz évben a tagállamok más eszközöket, fiskális eszközöket fognak eh, kidolgozni. Az egyik legnagyobb aggodalom az EUTS-sel kapcsolatban a, a vállalatok versenyképessége, illetve a carbon leakage. Ezt konzervatív számokból indultunk ki, ez, ennek a meghatározásakor két faktor, az egy a, a kereskedelem intenzitása és a költség. A kereskedelem intenzitást úgy vettük, mint hogyha más országoknak az EU-n kívül nem lenne, ETS e rendszere. Ez nem igaz mondjuk Norvégiára és e, Izlandra, amelyek már e, csatlakoztak az EUTS-hez, illetve Ausztrália is csatlakozni fog, ezért a kereskedelmi intenzitás alacsonyabb lesz sok ágazatban, hogyha a valós számokat nézzük. Másik oldalon a szén árakat a 30 eurós alapon határozták meg, ez több mint négyszeres a jelenlegi árnak. Ezt a két feltételt összevonva, ez egy ezek alapján határoztuk meg az Európai Uniós vállalkozások versenyképességét, emellett más politikák is életbe léptek. Egyes ágazatok százszázalékos szabad engedélyeket kaptak, ingyenes engedélyeket. Emellett végül, de nem utolsó sorban egyes ipari ágazatok a második fázisban túl sok engedélyt kaptak, és a harmadik fázisban ezért az engedélyek vagy kvóták egy része kihasználatlan lesz. A backloading nem változtatja meg ezt a szétosztást. Nem látok nagy problémát az ipari versenyképességgel kapcsolatban, azonban látom a lehetőségét annak, hogy a carbon leakage listát felülvizsgálják, illetve ezt rövidítsék, mert egyelőre nagyon hosszú. Összefoglalva, az elkövetkezendő évtizedben nem lesz hiány reakció nélkül, hogyha nem reagálunk erre a helyzetre, új intézkedésekre van szükség, és a backloading nem lesz negatív hatása az ipari versenyképességre. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Hermannak, Herman úrnak az előadását és a bevezetőjét, most pedig Helen Braynek adom meg a szót, a Climate, aki Climate Policy Advisor a Shell-nél. Tessék, öné a szó. Thank you. Good Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Üdvözlöm a tisztelt képviselőket. Először is arról a politikai szerepről szeretnék beszélni, amely az önök bizottságáé, és amely nagyon fontos volt a backloading javaslat előtt és ösztönzőjeként az emissziókereskedelmi rendszer kapcsán a 2020-as idő, 2020 végződő időszakra vonatkozóan. Közösek a gyökereink, amikor olajat és földgázt termelünk, akkor egyben nem csak ellátjuk a fogyasztókat, hanem folyamatosan kutatjuk is annak a módját, hogy hogyan lehet a jövő technológiáját kisebb környezetterhelés mellett megteremteni, és ez Hollandiában nálunk kezd megvalósulni. A Shell nyilván energiaintenzív cég, komoly versenyben vesz részt, ugyanakkor folyamatosan keményen dolgozunk azon, hogy alacsony szénkibocsátású technológiákat fejleszünk ki, és mégis közben el tudjuk látni ügyfeleinket energiával. Az emissziókereskedelmi rendszeren belül a carbon leakage kockázatáról komolyan elgondolkodtunk a 2020 utáni időszakra vonatkozóan, és úgy gondoltuk, hogy most kell lépéseket tenni, hogy megerősítsük a rendszert. Az ETS jó, hosszú távú elvekre épül, mert eh, a polluter pays principle-t követi, vagyis eh, eh, azt kötelezi fizetésre, aki konkrétan a szennyezést okozza. Ezzel egyetértünk ezzel az elvel. Az emissziókat korlátozza, és ezzel garantálja azt, hogy mindenki érdekelt legyen, a cégek, az országok abban, hogy fejleszen új technológiákat, és ezt a Nemzetközi Energiaügynökség is a legolcsóbb ösztönző rendszernek ismerte el. A szén árának fontos szerepe van abban, hogy mennyire intenzív a fejlesztés. A szén tárolásának ö, vonatkozó kutatási erőfeszítés. Ö, éppen ennek köszönhetően sok alacsony szénkibocsátású technológia jött létre az utóbbi években, és ez ösztönözte a technológiatranszfert a fejlődő országokba és a beruházásokat. Tehát mi mindig is támogattuk, és most is támogatjuk az ETS-t, sőt, érdekeltek vagyunk annak megerősítésében. Ezt azóta már több ország átvette, Ausztrália, Amerika, Kína egyes részei, Amerika, Japán, Dél-Korea, Kazaksztán is ebbe az irányba mozdult el, tehát kezd globálisá válni ez a megközelítés. Mi, mint vegyi anyag előállító cég, a carbon leakage-re is odafigyelünk, ennek az elkerülésére. A lehető legjobb technológiához kell igazítani a, a határértékeket, az EU-nak ez import és export szempontjából is érdeke, meg kell fizettetni a kibocsátásokat. És az ipart ez ösztönzi az energiahatékonyságra és a beruházásokra. Európa építi jelenleg a világon a legenergiahatékonyabb olajfinomítókat, és ezért ez az ágazat például igen versenyképes a világban. A 2020 utáni időszakra vonatkozóan pedig a szénpiac továbbra is szerintem ösztönzően fog hatni a a beruházásokra, az innovációra, de világos, egyértelmű, hosszú távú ö, politikákra van szükség, hogy tervezni lehessen biztonsággal. A leghatékonyabb módja az üvegház kibocsátás csökkentésének az kereskedelem, ezt meg kell erősíteni hosszú távon is. E, egy milliárd kibocsátási engedélyig legalább fel kell fejleszteni azt, és az aukciós árak lassú növekedése hosszú távú ösztönzőt adhat az alacsony szinkobocsátású technológiák fejlesztésére és közben nem csak ösztönzi az ipart, és segít annak fejlődésében, hanem a környezetet is védi. Miért olyan fontos nekünk ez energia szolgáltatóként? Mert tudjuk, hogy a jelenlegi alacsony szénár csak ideiglenes dolog, és tudjuk, hogy előbb-utóbb a gazdaságoknak át kell állni egy szénhatékony gazdálkodásra, és nem szabad megengednünk, hogy az aukciós árak egy bizonyos szint alá csökkenjenek. Fenn kell tartani az ösztönző erejét ennek a rendszernek, az innováció ösztönző erejét. Az eredeti elképzelés az ETS mögött az volt, hogy világszerte egyre több ország átáll az EU után a hatékony energiagazdálkodásra. gazdálkodásra Jelenleg a nehéz gazdasági helyzetben sok cég azt mondja, hogy ez egy újabb teher nekik, mert megnöveli például az elektromos energia áram árát, ugyanakkor ez ennél sokkal bonyolultabb kérdés. A nagykereskedelmi áram ár 33-ról 76 euróra nőtt megawatt óránként, és óriási különbségeket mutat országonként. 40 eurónyi különbség is van a megawatt órában, még az európai országok között is. Tehát az árak szóródnak, és nem egyértelmű, hogy hogyan hat a rendszer az árakra. És mivel nagyon sok az engedély, és a gazdaság lelassult, az árak lementek, de ezt nem lehetett 2008-ban látni, és mi egyetértünk azzal, hogy egy egyszeri backloading jót tehet az áraknak, és nekünk csak annyi az érdekünk, hogy hosszú távúak legyenek a strukturális intézkedések, kiszámíthatóak. Tehát stabil politikai célok megfogalmazásában érdekelt az energiatermelő és abban, hogy az egymással átfedésben levő politikák közötti konfliktusokat tisztázza az EU saját körein belül, és világos célokat tűzzünk ki. A 2020-as keret ö, már alapvetően jó ilyen szempontból. A carbon leakage-re vonatkozó szabályokat kell talán szigorítani, és a 2020 utáni időszakra is szükséges egyfajta vízió felvázolása, nem csak rövid távú intézkedésekre. Tehát erőteljes politikai üzenetet kell, hogy megfogalmazon szerintünk az EU, és hogy jelenleg szétszórt különböző emissziókereskedelmi és energiahatékonyság intézkedések egységesítésére lenne szükség. Köszönjük, hogy a parlament meghallgatta véleményünket. Köszönöm szépen. Péter Bocsak a következő hozzászóló, energiaigazgató a HSE Szefik szervezettől. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nem csak a Szefik vegyipari föderáció nevében szeretnék hozzászólni, hanem az energia energiaintenzív vállalkozások nevében az üveg, acél, cement és más ipari ágazatok nevében szeretnék hozzászólni. Őket ugyanis nagyon aggasztja az Európai Bizottsági Javaslat. Miért aggaszt bennünket ez? Azért, mert energiaintenzív ágazatok vagyunk. Olyan termékeket állítunk elő, amelyeket energia nélkül nem lehet előállítani. Ezért ezek az ágazatok amelyeket én képviselek, nagyon aggódnak, ugyanis számunkra az ár rendkívül fontos, és a megbízhatóság is fontos. A kérdés az, hogy hogyan tudunk együtt, hogyan tudjuk együtt az alacsony széntartalmú Eh, energi- eh, széntartalmú eh, iparra való áttérést 2015-ig igazságos módon a lehető legolcsóbban és leghatékonyabban elérni. Az ETS legfontosabb célja a, karbon a szénkibocsátás csökkentése. Ez szerves része az Európa 2020-as stratégiának. 20%-kal csökkentenénk a kibocsátásokat, 20%-kal növelnénk az energiahatékonyságot, és az energia mixben az megújuló energiaforrások részesedését 20%-kal, 20%-ra emelnénk. Az LTS e ebben az összefüggésben úgy működik, hogy ez az ipari kibocsátásokat eh, fedi le. Nem beszélünk, itt a közlekedés és a eh, háztartási kibocsátás ebben nem szerepel. Elmondhatjuk, hogy az ETS által lefedett eh, ágazatok 2020-ra 20%-kal akarják csökkenteni az üvegházhatás okozó gázt, gázokat. A vegyipar nagyon jó úton halad e felé. 1990-nel összehasonlítva 50-60%-kal csökkentjük az üvegházhatású gáz kibocsátásunkat. Persze aggasztó azt látni, hogy hogy Más ágazatok azonban növelik a kibocsátásukat, és el, ezzel rossz értelemben ellensúlyozzák a mi eh, csökkentésünket, de ez persze nem jelenti azt, hogy őket magasabb árral kellene büntetni. Nem szabad a saját, eh, nem szabad, hogy a saját sikerünk áldozatai legyünk. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az ETS nem az egyetlen eh, eszköz, amely az alacsony szénkibocsátású innovációk felé ösztönzi a fejlesztést, az innovációt. Természetesen fontos az, hogy a befektetők, beruházók vissza, tehát megtérüljön a beruházásuk, ezt, néha, ezt egyes esetekben támogatásokkal érik el Európában. A backloading set aside javaslattal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nagyon sok megtakarítást energia, az energia áraknak köszönhetően sikerült elérni. Jelen pillanatban a vállalkozásaink akár ötször magasabb árat fizetnek Európában, mint az USA-ban. Úgyhogy ki az, aki nem igyekszik energia megtakarító intézkedéseket bevezetni. Az ETS, en kívüli ágazatok nem csökkentik, sőt növelik a kibocsátásukat, és ez alása mi, a mi fáradozásainkat. Azonban a set aside és a backloading nem fogja megoldani a problémát az ETS-en kívül. Ugyanúgy az ETS rendszer nem, nem fog a megújuló energiaforrások felé ösztönözni. Még akkor sem, hogyha egyes kollégák például az Öko intézettől így gondolják. A backloading és a set aside további csökkentéshez kellene, hogy vezessenek a szén kibocsátás esetében. Előfordulhat, hogy az Európai Bizottságnak a célja a magasabb megtérüléssel kínált támogatás. Ha megnézzük, hogy kik támogatják a backloading set aside intézkedéseket, hát azt látjuk, hogy az érdekképviseletek érdek, hogy érdekes csoportja ez az érdekelt feleknek. Természetesen az LTS-t e használni szeretnénk, ez az hatékony ágazatok számára fontos, hogy így, így lehet csak csökkenteni vagy ez egy jó módja annak, hogy csökkentsük az eh, szénkibocsátást. Az ETS egy olyan ö, eh, eszköz lehet, ö, eh, amely ö, amely megkerülhetetlen. Aggaszt bennünket az, hogy túlbonyolítják ezeket az eszközöket, hogyha legalábbis az Európai Bizottsági Javaslatot követjük. A kérdés a következő. Mit, mit szeretnének a politikusok? Mit, mi, mely, melyik az a szénár, ami, ami megelégedést okoz nekik? Úgy látjuk, hogy ez a szénár nem fogja garantálni az alacsony színkibocsátású technológiákba való beruházást. Európa 170 ezer munkahelyet veszített, úgyhogy havonta kb. 100 ezer munkahely szűnik meg. Hogyan fogunk olyan politikát hogyan, hogyan lehet, hogyan fog a beruházáson segíteni az, hogyha olyan politikát fogadunk el, amely növeli az energia árakat. Az energia, villamos energia előállítók persze ezeket a költségeket át háríthatják. Ennek a hatása a következő, egyre nagyobb az infláció, miközben a szén alapú energia termelők továbbra is, továbbra is nyereségesek, mert áthárítják ezeket a költségeket, és akkor erre, ezzel visszatérünk a startmezőre. Láttuk már korábban is azt, hogy amikor az energia termelők hatalmas profitokat zsebeltek be, és ugye feltettük a kérdést, hogy valóban alacs, alacsony színkibocsátású technológiákba ruházták-e be ezeket a profit, ezt, ruházták-e be ezt a profitot, vagy nem. Erre nincs garancia. Nincs garancia arra, hogy ezek az beruházások megtörténnek. Azonban a garancia megvan arra, hogy az energia árak növekedni fognak. Összességében tehát az energia felhasználókról áthárul a költség, a, illetve áthárul a felhasználás a kormányokra, illetve illetve más érdekelt felekre. Az infláció az gazdasági tevékenységet nyomás alá helyezi majd, és nagyon aggaszt bennünket ez a kezdeményezés. El kell kerülnünk azt, hogy állandósítsuk a recessziót. Ehelyett sokkal inkább másra van szükség. Volt egy kérdés Linda McEwen részéről, mit, az, hogy mit javaslunk, hogyha nem akarjuk az Európai Bizottsági Javaslatot. Nos, látjuk, hogy az LTS-nek e vannak hibái, de nem tökéletes, de nem most kell beavatkozni. 2020 után kellene beavatkozni. Most olyan javaslatokon kellene dolgozni, hogy a negyedik fázisban mit tegyünk, és akkor kezdődik újra a játék, és akkor tanulhatunk a negatív tapasztalatokból. Azt látjuk, hogy az érdekek akár Kaliforniában, Kínában, Ausztráliában, az érdekelt felek már, ők már tanultak a mi hibáinkból, és teljesen más rendszert hoznak létre. tehát tanulnunk kell egymástól, és itt ebben aktív szerepet kívánunk játszani. Segíteni próbálunk ezt a rendszert átalakítani. Egy olyan átalakulást szeretnénk elérni, ami hatékony és alacsony költségekkel jár. Köszönöm szépen. Dank. Köszönöm szépen Pocsék úrnak. A Szefik képviseletében hívtuk meg önt. Végül, de nem utolsó sorban megadom a szót a CEU elnökének, az IATA a elnökségi tagjának, Dirk Forresternek, és utána pedig a Climate főigazgatóság igazgatója kapja meg a szót. Tessék, Forrester úr! Köszönöm szépen! Köszönöm megköszönöm azt, hogy lehetőség nyílt arra, hogy itt megjelenjük. Remélem tudják, hogy ki a nemzetközi kibocsátás kereskedelmi társulás. Körülbelül 130 tagunk van, a tagjaink több mint fele olyan vállalat, amelyek kibocsátanak, és a tagság többi része pedig különböző foglalkozásokból tevődik össze, tanácsadók, ellenőrzők, stb. stb. Tehát egy piac képviselő, piacot képviselnek. Először is azt szeretném mondani, hogy az ilyet a továbbiakban is támogatja az ETS-t, ez a legjobb módja annak, hogy a környezetvédelmi célkütőzéseket a lehető legkisebb áron elérjük. Úgy véljük, hogy az európai klíma szakpolitikának ez a legfőbb eleme. Nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az is, hogy Rend, hogy rendkívül hatékonyan harcol az ETS a kibocsátás csökkentés kibocsátással szemben tavaly 106 milliárd volt a forgalom. Úgy véljük, hogy a piaci mechanizmusok, mint az ETS, nagyon hatékonyan tudnak elérni egy bizonyos célkitűzés, nagyon nagy rugalmasság, rugalmassággal rendelkezik ez, tehát a, leg, a cél, cél elérése a legalacsonyabb áron. Azt hiszem, ezt talán tudják is, hiszen önök is részesei voltak a jogszabály megszületésének. Az ETS olyan szempontból is hasznos volt, hogy a magánszektor kreativitását hívta magával, vagy húzta magával, és az egész világon érvényesült. Mindenki nagyon aktív abban, hogy a kibocsátás csökkentse, és ezt piacra tudja dobni. Azt hiszem, hogy az ETS példaértékű az egész világban. Ausztráliában éppen most értem, tértem vissza, egy carbon leakage programot folytat Ausztrália az EU-val, nagyon nagy az érdeklődés. Kalifornia és az észak-keleti USA államok is érdeklődnek. Ők is hasonló kibocsátás kereskedelmi programot kívánnak létrehozni, és elképzelhető, hogy az EU-s programmal is valamilyen módon majd össze kívánnak függni. Kérdés, hogy mi lesz Kínában, ott rendkívül aktívak, és nagyon sok kínai terület próbál ilyen kibocsátási kereskedelmi programot létrehozni, remélem ezek meg is születnek majd. Egyfajta offset lenyomata is van ennek az ETS programnak, hiszen nagyon sok olyan találmány születik, körülbelül 4000 világszerte, amelynek célja és lényege, hogy a kibocsátás csökkentse, és újabb, ilyen, újabb 4000 van születőben. A világon nagyon sok szokember van, aki jelenleg azt tapasztalja, hogy igenis lehet csökkenteni a kibocsátást. Kínában a CDM-ből tanulván hozták létre az ETS tervet. Nagyon komoly sikerekről beszélhetünk tehát, de az itt ETS-nek azért vannak megoldandó problémái is, hiszen vannak előre nem látott körülmények. A recesszió ide tartozik, illetve a gazdasági válság, az ETS fontossága talán csökkent, hiszen az árak nagyon leestek. Bizonyos cégek ezt megszenvedik a gazdasági recesszió miatt, és sajnálatos módon csökkent a beruházás is. Nagyon nehéz ilyen alacsony szénárakkal előre tervezni. A jelenlegi árhelyzet rosszat tesz az ETS-nek bizalom szempontjából, és az új szakpolitikai döntések megszületésének nem kedvez a tagállamokba. Egyfajta torzító hatása is van ennek a recessziónak, de nagyon fontos, hogy EU szinten további reformok jöjjenek létre, hogy növeljük a bizalmat a rendszerben. Jó lenne, hogyha az ETS megmaradna, mint az EU-s klímapolitika legfőbb köve. A backloading azt hiszem rövid távon megoldás lehet, de csak akkor lehet hatékony, hogyha hosszú távú strukturális reformokkal kombináljuk ezeket. A bizottság javaslata egy időszakos és egyszeri beavatkozás, aminek lényege az, hogy a hosszú távú ö, egyensúly problémákat ki a kereslet és a kínálat között, de csak akkor lehet hatásos, mint említettem, hogyha strukturális reformok követik. Azt gondolom, hogy ha megfelelően ütemezzük a backloadingot, akkor nagyon komoly eredményeket várhatunk tőle. A bizottságnak mindenképpen átlátható módon kell fellépnie, hiszen az üzleti világban nagyon fontos a kiszámíthatóság, és nagyon fontos, hogy fel tudjon készülni a vállalati szféra. Fontosnak tartom az is, hogy a, határter, hogy a határidőket be lehessen tartani, és hogy a szükséges parlamenti folyamatokra is legyen idő. Az ilyet azt szeretné, hogy a strukturális reformok mi hamarabb létrejöjjenek, hogy az ETS életben maradjon. Tudjuk, hogy most kezdődik erről az igazi vita elgondolkodás. Egy elemzést készítettünk, négy opciót mutatunk meg ebben. Még nem alakítottuk ki kifort véleményünket, de úgy gondolom, hogy mindenképpen ki kell értékelni a különböző lehetőségeket. Várjuk a héten a bizottság nyilatkozatát a szénpiacról, de valószínűleg nagy újdonságok nem lesznek benne. Nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk, és az összes felmerülő ötletet figyelembe vegyük, illetve meg elgondolkodjunk ezeket. Jó lenne, hogyha a bizottság is elgondolkodna ezeken, hogy hosszú távú megoldást tudjon létrehozni a lehető leghamarabb. Elég furcsa az, hogy azt kérjük az érintett felektől, hogy mondjanak igent a backloadingra, hiszen gyakorlatilag arra kérjük őket, hogy az ismeretlenbe ugorjanak fejest, ugyanakkor véleményünk szerint ez a helyes út. Néhány záró megjegyzést. Ez egy egyszerű, különleges fellépés a bizottság részéről. Azt gondolom, hogy rövid távon mindenképpen szükség van erre. Ez is mutatja az, hogy az EU ETS-t az Európai Unió továbbra is a legfontosabb eszközének tartja ezen szakpolitikai irányban, és mindenképpen meg kell tartani az ebbe vetett bizalmat. Ugyanakkor fontos, hogy világos legyen, hogy milyen céllal avatkozik be a piacba a bizottság, tehát le kell szögezni, hogy egy egyszeri alkalom, és nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálja mindezt a bizottság. Az ETS-ben már régóta részt veszek. A NetSource-nak voltam korábban tanácsadója, illetve részt vettem egy amerikai Egyesült Államok beli ETS-hez hasonló rendszer kialakításában az aranyszabály az mindig az, hogy a, a törvényhozó ki, meg, ki, megalakítja vagy kialkotja a törvényt, majd visszahúzódik, félrelép. De elképzelhető, hogy különleges, különleges körülmények miatt egy kicsit, meg, kicsit módosítani kell ezt az aranyszabályt, hiszen lehet, hogy módosítani kell magányt a törvényt, a jogszabályt. Itt nagyon fontos az üzlettel, üzleti élettel való konzultáció, illetve hogy mindenkit pontosan tájékoztassunk, hogy a piacot ne érjék támadások. Köszönöm szépen, ennyit a részemről. Elnök, köszönöm. Joseph Baker következik. Főigazgató. Köszönöm, elnök úr. A bizottság részéről három dolgot szeretnénk megfogalmazni. Abban egyetértünk azt hiszem, hogy az ETS alapvetően működik, és jobban működik, mint valaha. De vannak hiányosságai, mégpedig ott, azon a területen, hogy nem ad kellő ösztönzőt az alacsony színkibocsátású technológiák fejlesztéséhez, különösen most az alacsony árak miatt és ha van objektív paraméter, amelyel ezt lehet mérni, akkor azért az az, hogy az utóbbi tíz évben folyamatosan csökkent a szénfelhasználás, és először több mint egy évtizede tavaly azt láttuk, hogy Európában újra nőtt a szénfelhasználás. Túl alacsony tehát a szén ára, szén erőművek épültek, nyilvánvalóan megfordult a jó trend, és ezt meg kell állítani. Ha megkérdezzük a szereplőket, azt mondják, hogy hát ilyen alacsony szénárak mellett érdemes szén erőművet építeni. Reméljük, hogy már nem sokáig. Második megjegyzésem Bucsek úr felvetésére reflektál. Egyetértünk önnel abban, hogy foglalkoztatási szempontból acélüzem, cementüzemek tekintetében. Nagyon fontos, hogy ezekre hasson elsősorban a szabályrendszer, és tény, hogy ezekben az ágazatokban jelenleg nő a foglalkoztatás. Tehát van játékterünk, miközben azt látjuk, hogy Európában magasak az energia árak, nem tulajdonítható a magas energia ár az ETS-nek, más faktoroknak, például inkább az amerikai palagáz kitermelésnek köszönhető ez, és más hatás tanulmányok is rámutatnak arra, hogy a jelenlegi energia árakban az ETS-nek minimális a szerepe, és az ETS nem hat közvetlenül a fogyasztói árakra. Az a megjegyzésem lenne még, hogy a backloadingra vonatkozó bizottsági javaslat egyesek szerint csak a felszínt érinti. Most nem adunk ki engedélyeket, olyanokat, amelyeket korábban úgy terveztünk, hogy majd árverésre bocsátunk, ezzel semmilyen szabályt nem változtatunk meg, mert továbbra is vannak ingyenes kvóták, és ez pedig a bizottság joga, hogy mennyit bocsát árverésre. Tehát ezzel lehet befolyásolni a piacot, ezzel semmilyen jogsértés nem történik. Beszeretném jelenteni tovább, hogy amit Hildegard biztos asszony elmondott korábban, ma 20 órakor, 8 órakor nyilvánosságra hozzuk a, a backloadingra szánt összeget. Ma 8 órától a weboldalunkon mindenki megtekintheti, hogy a bizottság backloading javaslata konkrétan mekkora. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Ez, ez konkrétum. E, gyakorlatilag itt e, új hírek bejelentése is megtörténik a mai ülésen, ennek örülök. Most akkor elkezdjük a kérdések-válaszok körét. Elsőként Peszájcheltek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Herman úrhoz és Bocsök úrhoz tennék fel kérdéseket. Herman úr, nagyon világossá tette azt, hogy a jelenlegi ár a spekulációnak az eredménye. Nagyon egyszerű választ várok, mi fog történni ezzel a széndiokszid árral, ami most spekuláció eredménye. Mi lesz ezzel, hogyha a backloading javaslatot nem fogadják el, akkor az ön véleménye szerint mi történik a széndiokszid árral? Nagyon sokat hallgat, halljuk, hogy vállalkozások magas árakról panaszkodnak. Az ön véleménye szerint mi lesz? Mi lesz? Mert most ugye spekuláción alapul az ár az ön szerint. A másik, strukturális intézkedések. Ön elmondta, hogy ez nagyon fontos. Az ön véleménye szerint mi adja a legjobb jelzést, egyértelműbb jelzést az strukturális intézkedések közül, amiből hat van hat darab, tehát melyik adja a legjobb jelzést a piac számára? Bocsik úr, nagyon köszönöm, hogy az energiaintenzív vállalkozások vagy ipar nevében szólt. Na most ön mit, mit fog tenni az acél, illetve a cementipar azzal a rengeteg töblettel, amelyen most ül? Nos, mi lesz a helyzet ezekkel? Mindennyian tudjuk, hogy ők a, azok, akik a szén kótáktól megdagadtak. Ön a hosszú távú célokat támogatja. Ezzel kapcsolatban azonban van egy probléma. Nincs igazán költséghatékony út a hosszú távú célokhoz. Tudjuk, hogy a, hogy a költséghatékony út 2020-ra a, a háztartási kibocsátásokat is kívánja csökkenteni. Hogyan akarják ezt elérni, hogyha az ETS-hez nem akarnak igazodni? A harmadszor, ami a papíripart illeti, ön ennek a nevében is beszélt. Nos, áttörő technológiákra van szükség ebben az iparágban, ehhez azonban pénzre van szükség. Tudjuk azonban, hogy az ETS bevételeit részben föl lehet használni ezekre az innovációkra, azonban a jelenlegi ára, mint ahogy ezt láttuk, nem marad sok pénz az áttörő technológiák támogatására, tehát még nagyobb probléma merül majd fel. A negyedik kérdésem pedig a következő, mivel annyira aggasztotta önt, hogy legyenek megbízható politikák, nem akar a backloadingban kiigazítást, meg akarja tartani a jelenlegi rendszert, akkor ami a megbízható politikákat illeti, azt gondolom, hogy a carbon leakage lista felülvizsgálatára van szükség. Ez 30 eurós áron alapul. Na most mi lesz, hogyha nem lesz backloading, akkor mi lesz az árakkal? Valószínűleg új carbon leakage listára lesz szükség, és ez a valódi árra kell, hogy árat tiszteletben kell, hogy tartsa, és meg kell nézni, hogy mi lesz Ausztráliában, Kínában, Kaliforniában, Koreában. Nem akarjuk, hogy hogyha nem akarjuk a backloadingot, akkor új karbonlikés listára is szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jordan asszony következik. Köszönöm szépen. A politikai eh, célkitűzés, ami az ETS-t illeti, az eh, kibocsátás csökkentése. A politikai cél nem az, hogy ellenőrizzük a piaci mechanizmust. Nem arról van szó, hogy az, a szén megfelelő árát meghatározzuk, erről a piac dönt. Az én kérdésem Bray eh, asszonyhoz irányul. Nagyon érdekes beszédet tartott, ez politikai beszéd volt. Nem voltak benne konkrét elemek. Másik oldalon Bocsik úr különböző adatokkal, információkkal látott el bennünket, és ő elmondta, hogy miért aggasztja őt a backloading javaslat. Elmondta, hogy ez a javaslat nem további, nem hoz további terheket eh, a vállalkozásoknak, mert ezek áthárítják a költségeket. Úgyhogy Bray asszony, a következőt szeretném tudni. Először is mennyivel csökkentenék a eh, kibocsátásokat, hogyha a backloading javaslatot elfogadják, másodszor pedig a backloading javaslat eh, mennyiben, hogyan lenne hatással az önök pénzügyi paramétereire? Mi lenne, hogyha az egyik Európai Bizottsági Forgatókönyvet elfogadnánk? Mi a konkrét pénzügyi javaslat? Dziękuję bardzo. E, z dużą uwagą przysłuchiwałam się. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam Herman úr hozzászólását. Milyen kérdést szeretnék neki föltenni. Ugye említette Herman úr, hogy az ETS-ben a kínálat növekedését mindenképpen szabályozandó. Ez mit jelent? Gyakorlati szempontból hogyan kell föllépni, hogyan kell beavatkozni a piacba? Aztán említette, hogy azok veszítenek, azon cégek veszítenek a ö, alacsony árak miatt, akik ö, innovatív, energi- innovatív megoldásokkal használnak. Ez, ezen mit ért? Ha azt is említette, hogy a 2020-as célkitűzéseket nem lehet teljesíteni a jelenlegi árak miatt. szeretném tudni, hogy pontosan mire utalt, pontosan milyen célokra, és önök szerint ezen nagyra törő célkütőzéseket mindig lehet megvalósítani. Most pedig Korhala úr. Asszony, kap szót. Először is azt szeretném kérdezni, hogy mi is a végcél? Az emissziók csökkentése, egyes klímapolitikai célok megvédelmezése. Én az emissziócsökkentés pártján vagyok, de nem tudom, hogy miért ilyen drága módon tesszük ezt, és miért hagyjuk, hogy tovább inflálódjon az energia ára, és hogy elvesszük versenyképességünket e közben. Szerintem az ITS e mindenáron való megmentése nem biztos, hogy jó ötlet. Úgy tűnik, hogy a bizottság valójában nem hisz a piaci mechanizmusokban, mert éveken át a bizottság folyamatosan egymással átfedésben levő, egymásnak is ellentmondó környezeti szabályokat hozott létre, például a, a megújuló energiaforrások ösztönzésére vonatkozóan, de ezek közül egyesek kifejezetten ö, szén felhasználás generálóak, tehát ha azt akarjuk, hogy az ITS e működjön, akkor ne hozzunk neki ellentmondó szabályokat. Én nem látom azt sem be, hogy a backloadingra vonatkozó javaslat hogyan fogja a jövőben csökkenteni a szén kibocsátást. Egyébként szerintem nem is ez a célja a dolognak, mint ahogy egyesek is felvetették már mert szerintem itt a kormányok ebből jövedelemre akarnak szerteni, ez a hátsó céljuk. És nem garantálja önmagában az alacsony szénkibocsátású innovációs beruházásokat. Az áramtermelőknek többet kell majd fizetni az engedélyekért, ezért kevesebb lesz a, az innovatív büdzséjük, és az árat pedig áthárítják a fogyasztókra. Tehát miért hiszi azt a bizottság, hogy az alacsony szénár rossz dolog? Szerintem az alacsony szénár inkább a bukásnak a jele, hogy nem működik ez a fajta ösztönző rendszer, és nem hat a megújuló energiaforrások jobb felhasználására. Egyszerűen csak piacrontó hatású. Chris Davis következik. Ennek a meghallgatásnak az egyik feladata az ITS hosszú távú jövőjének felvázolása. Szerintem ez a vita főleg a szkepticizmusról szól, meg arról is, hogy az ETS mennyiben hat a globális felmelegedés lassítására. Nem tudom, nem lenne érdemesebb megvárni az IPCC jelentést, mielőtt itt érdemi döntéseket akarunk hozni az ITS e jövőjéről. Előfordulhat ugyanis, hogy a, a klíma és a politikai klíma is sokkal radikálisabban fog megváltozni, mint ahogy azt gondoljuk, és hirtelen majd sürgősségi helyzetben találjuk magunkat, ami a backloadingot illeti, ami legjobban foglalkoztat. Értettem az eddigi érveléseket, de szeretném tudni, hogy a panel tagjai ö, szerint ennek mi lesz az árra vonatkozó hatása, mit remélnek, tőle, és ha nem lenne backloading, akkor mi lenne az árral? Egyes kormány tisztviselők azt fejtették ki nekem, hogy nem szeretik a backloading ötletét, mert ez csak tovább torzítja a helyzetet, de talán fel kéne mérni a backloading elmaradásának az árát is. Javítsanak ki, ha tévedek, és rossz a hasonlatom, sokszor mondják nekünk, hogy az ETS az egy piaci mechanizmus, nem szabad beleavatkozni, minden működik. De maga a bizottság is kifejtette, hogy túl sok az engedély, nem működik a piac, lement az ár. Gondoljunk egy autógyára. Mondjuk 2008-ban egy autógyár ezer autót gyártott naponta, mivel a piac most beszűkült a pénzügyi válság miatt, továbbra is, mégis továbbra is ezer autót gyárt naponta, csak nem tudja eladni az autóit, és egyre több autót kényszerel raktáron tartani. És ez a napi 1000 eurós termelés 2013-ra 5 év alatt úgy felgyűlt, hogy nem tud mit kezdeni az autóival. És nyilván lemegy az autók ára de továbbra is ezer autót gyárt naponta, csak nem adja el az autóit, ez a backloading. Tehát nem a strukturális problémát oldja meg, hanem csak tovább növeli a tárolás időt, és azt reméli, hogy a piac majd egyszer csak megfordul, és újra igényt támaszt az autókkal szemben. Köszönöm. Our expert, Chris Davis, thanks. <laughs> Linda McEvan. I suppose my question is, is a bit like the one I asked earlier to the panel. A kérdésem arra vonatkozik, hogy mit, mi történne, hogyha a szakpolitika egyáltalán nem változna meg. A bizottság már beszélt erről, mások is, a szakértők is, hogyha nem teszünk semmilyen lépést, tehát az ETS hibáit nem próbáljuk kijavítani, akkor mit tehetünk azért, hogy azok a cégek, amelyek már befektettek a tisztább technológiákba, valahogyan, valamilyen jutalomban részesüljenek. Például az USA nagyon komolyan beruház a nehézipar tisztításába. Kínával is ugyanez a helyzet. Amikor az ETS-t kialakítottuk, akkor ösztönző erőre volt szükség, hogy a cégek ilyen irányba, mozd, ilyen irányba induljanak el. Ha most nem teszünk semmit, akkor az azoknak rossz, azoknak a cégeknek, akik már befektettek a tiszta technológiákba. Ezzel kérdéssel kapcsolatban az üzleti világ megold, megosztott. Azok, akik már beruháztak, ők szeretnének valamit. És vannak olyan cégek is, amelyek az energia hatékonyságba fektetnek be mi a kérdése? Mi lesz ak- mi, hogyan, fog, hogyan fogjuk megvédeni azokat a cégeket, akik már beruháztak? Ott vannak a nagy vállalatok, akiknek a képviselői itt ülnek, hogyan lehet őket kompenzálni? És az energia, az energia megtakarítók is szeretnének tenni valamit ezzel kapcsolatban. És hát vannak olyan, vannak olyan vállalatok, akik nagyon komoly engedély halmon ülnek. Köszönöm. Több kérdést én, én nekem is lenne egy kérdésem Herman úrhoz. Azt mondta, hogy a probléma a CDM-ekkel van. Mi legyen a CDM-ekkel? Annak idején én is részt vettem a szavazáson, amikor jól megfejeltük a rendszert. Persze belátom, hogy ez hiba volt, és ön is azt mondta, hogy a probléma kétharmadát a CDM-ek adják. Bocsek úr, Ön az energiaintenzív vállalkozásokat képviseli. Mi a helyzet a zöld gazdasággal? Ez célra vezető-e? Ugyanúgy nem annyira célra vezető sem ez a fogalom, sem a e, barna ipar fogalom. Én azt gondolom, Ugye, hogy minden erőmű létrehozásához egy acél vagy egy beton toronyra van szükség úgyhogy ezt sem szabad túlértékelni. Ami a carbon leakage-et illeti, két hete egy vállalkozás, egy ipari vállalkozásnál jártam, és ott azt mondták, hogy a carbon leakage érinti őket is, Ami az energiaintenzív iparágokat illeti, Vehetjük például a, rézipart is illeti, itt is előfordulhat, hogy kivételt érvényesítenek, mert a nemzetközi verseny miatt néha az az érzése, hogy azok, akiknek a legügyesebb, legjobb a jogi osztályuk, azok a vállalkozások, azok nyernek. A carbon leakage ről a tagállamok is döntenek, ugye? Vannak olyan vállalkozások, amelyeket a carbon leakage kifejezetten hátrányosan érint, de hogyha túl sok vállalkozás kap kivételt, kivételes elbánást, köztük azok is, amelyekre nem, nincs hátrányos hatással a karbonlikics, akkor ez az egésznek a hitelességét ássa alá. Ami a rendszer általános helyrepofozását illeti, kérdezem, hogy mi történne az ön véleménye szerint, hogyha nem tennénk semmit, ha nem cselekednénk, akkor mi várna ránk? Végül pedig Forrester úr az arany középutat határozta meg, hogyha beavatkozunk a rendszerbe, akkor ezt úgy kell megfogalmazni, hogy világos legyen, hogy ez egy egyszeri beavatkozás, mert végeredményben, ahogy Bocsek úr is mondta, a vállalkozásoknak stabil, középtávú, sőt, inkább hosszú távú keretfeltételekre van szükségük ahhoz, hogy Európában maradjanak, hogy tovább ö, itt termeljenek, én azt szeretném, hogy ha itt maradna a rézipar, ha itt maradna az acélipar és más alapanyag, illetve nehézipari vállalkozások itt maradnának Európában. Nem lenne jó, hogyha ezeket máshonnan kellene rendelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy célra vezető döntést hozzunk. Nos, ezzel a kérdések végére értünk. Akkor meg is adom a szót Bray asszonynak. Kérem, röviden próbáljon reagálni, ugyanis 18 óraig terveztük eh, ezt a meghallgatást, hogy 4 percben tudna válaszolni, ez kiváló lenne. Köszönöm szépen. Ami azt illeti, hogy Shell milyen lépéseket tesz, nagyon fontos, na, tartom azt, hogy a, az energiahatékonyság nagyon fontos az olajfinomítóink és más termelési területeinken, tehát a kibocsátást csökkentjük, és sor, rövid távon is a CCP megoldások, CCS megoldások elterjedtek már. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy fontosnak tartjuk, hogy az LTS, e még mindig a legalacsonyabb költségekkel járó legjobb megoldás arra, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, és végeredményben minden attól függ, hogy egyetértünk azzal, hogy a kibocsátásnak is ára van. Ami az árak meg előrejelzését illeti, nyilván ezt nem tudom megtenni, ez időlegesen növekedhet, csökkenhet attól függően, hogy hogyan történik meg ez a backloading. A rövidtávú rövidtávú reagálásra van szükség ahhoz, hogy újra megerősítsük az egész rendszernek a megbízhatóságát, hitelességét. Mi történne, hogyha nem csinálnánk semmit, ha nem reagálnánk? Nehéz, nehéz meg előre meg megbecsülni ezt, nagyon fontos a hitelesség. Nagyon kivételes gazdasági helyzetben vagyunk, ezt 2008-ban nem tudtuk előre meghatározni. Ennyiben hagynám. Köszönöm szépen, Bocsek úr. Köszönöm szépen. Röviden. Köszönöm a kérdéseket. És nagy, nagyra értékelem azt, hogy mennyire foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és, meg, és, és pozitív meglepetés az, hogy mennyire kiismerik magukat a képviselők a témában. Ami a, a zöld gazdaságot illeti, illetve az, hogy ez diszkriminálja bizonyos ágazatokat és bizonyos termékeket. Még azok is, akik bizonyos zöld gazdaságról álmodnak, meg kell, hogy értsék, hogy ezt valós gazdaságra kell alapozni, és en, ezzel, ezekkel az ágazatok, ezeknek az ágazatoknak a segítségével lehet majd a zöld ágazatot felépíteni. E, Eichhaut úrnak azt mondanám, hogy igen, vannak olyan vállalkozások, cégek, amelyek kvótákat halmoztak fel, és kényelmes helyzetben vannak a közeljövőt tekintve, mert fölhalmozták a kvótákat, Azonban vannak olyan vállalkozások is, amelyek apró pénzre váltották gyakorlatilag a kvótákat, amelyeket még ingyenes kvótaként kaptak annak idején. Nem mondhatjuk azt, hogy az X vagy az Y ágazat kiválóan felkészült, és nem kell tennie semmit sem. Nem ez a helyzet. Ön feltette azt a kérdést is, hogy spekulánsok, bankok, energiaágazat milyen szerepet játszik. Azt hiszem, hogy a, a vállalkozásoknak a döntése ez. Hallottuk, hogy a Shell hogyan közelíti meg a kérdést, de vannak más megközelítések is, nincs egyetlen válasz erre a kérdésre. Mi lesz az melyik az az ár, amely, amely, hogy lehet úgy meghatározni az árat, hogy az ösztönözze a CCS megoldást például. Ami biztos az az, hogy az a beavatkozás, amit az Európai Bizottság javasol, az költség növekedéssel fog járni az Európai Uniós gazdaságban és a háztartásokban is. Tehát fel kell tennünk a kérdést nekünk, mint felelős érdeket feleknek, hogy valóban ezt akarjuk. Főleg, ami a jelenlegi helyzetet illeti, Európa, Európában van ára a szénkibocsátásnak, nem úgy, mint más versenyképes versenytársunknak. Mi a költséghatékony út? Azt hiszem, hogy ezt a, az eszközt ki kell használnunk, ezzel együtt kell élnünk, és és 2020-ra el kell érnünk a kitűzött célokat. Mit, mit akarnak még? Magasabb kibocsátási árakat? Most mi, milyen árat akarnak? A, az eszköz nem az ár meghatározása, az eszköz a cél meghatározása amelyel el lehet érni az, azt az árat, ami megfelelő. Ami a e, papír ágazatot illeti, vegyipart illeti, Bizony, nagyon sok olyan innováció van, amely áttörést hozhat, és ezeket szeretnénk megvalósítani, ehhez azonban pénz kell nyilván. Nem az LTS e az, amely az európai gazdaság kárára pénz támogatást fog nyújtani a bizonyos ágazatoknak. Természetesen a carbon leakage listát felül kell vizsgálni, felül is fogják vizsgálni. Ez 2015-ben a munka folyik, az Európai Bizottság megvizsgálja a paramétereket, de nem túl intelligens azt mondani, hogy a listát 35 euróra alapoztuk, és most 8 eh, eurónál állunk. Nos, eh, mély európai eh, gazdasági válságban vagyunk, úgyhogy ezt 2008-ban még nem tudtuk, ez igaz. A 2008-ban még nem számítottunk ilyen szintű recesszióra. Köszönöm. Forrester úr következik. Azt hiszem Chris Davis kérdésére fog leginkább válaszolni. Tehát mi lenne mindennek a következménye? Mi történik akkor, hogyha backloading nem valósul meg? Azt gondolom, hogy a piac arra számít, hogy valami történni fog, a backloading meg arra választ, hogy, mi, hogy milyen mértékű dolgok történnek. Hogyha nem történik semmi, akkor valószínűleg még lejjebb mennek az árak, mert a piaci árak már számolnak az, hogy lesz backloading. De ez csak spekuláció, nem, nem ez a hivat, nincsen hivatalos vélemény. A második dolog, hogyha megtörténik a backloading, akkor is úgy fog gondolkodni a, a piac, ahogy azt Edegárd eh, asszony mondta, senki sem fogja eladni a piacnak, piaci áron a, az olcsó engedélyeiket, kvótáikat, sokkal inkább banknak. Tehát most a plusz engedélyeket, kvótákat, kvótákkal nem kereskednek a, a vállalatok. Nagyon nagy szükség van tehát a strukturális reformokra, a, a dolog többi része pedig csupán az időzítés, nagyon nagy változás azon kívül nem, nincs szükség. És azt gondolom, hogy az adófizető az érdekli, hogy az engedélyeket hogyan le, engedélyekkel hogyan lehet kereskedni annak érdekében, hogy ö, megfelelő bevételt lehessen generálni ebből. Még egy dolog, és ezt nem szabad elfelejteni, van vesztenivalónk, és ez válasz egy másik kérdésre, a következményekkel kapcsolatban. Európa szava hihetősége, illetve az ETS rendszer bevetett bizalom forog kockán. Ugyan vannak hibái az ETS-nek is, de alapvetően sikertörténetről van szó, és hogyha nem történik semmi, akkor ez a fajta siker bemocskolódik. Aztán az aranyszabály kérdése. Nagyon fontos az, hogy a piaci szereplők tudják, hogyha ha backloading megvalósul, akkor ez egy kivételes esemény. Erre rendszeresen nem kerül sor, és hogyha a strukturális reformok megvalósulnak, akkor ezek is kivételes események, tehát a strukturális kiigazítások csak kivételes esetben bevetendők. Egy utókérdésem lehet? Forrester úr azt mondta, hogy ha backloading nem valósul meg, akkor valószínű, hogy még jobban esnek az árak. Ha megtörténik a backloading, akkor mit, hogyan gondolkodik erről? Úgy satszolja, hogy emelkednek az árak. Szerintem nagyon nem emelkednének meg, mert a, hogyha nagy változások lennének a, az árakban, az, az, annak más annak más, akkor más feltételek kellene teljesülnie, de a piac alapvetően a struktúrás reformokat várja. Herman úr, köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket. Nem könnyű kérdéseket kaptam, ezzel kapcsolatban tettünk már egy tanulmányt. Ha nem történik semmit, akkor csökkennek az árak, és a, ha viszont megtörténik a backloading, akkor valószínűleg 10 euróra megy föl az ár. Hogyha a következő négy évben nem lesz set aside, akkor 2020-ig még mindig lesz kvóta többlet. Tehát alapvetően 3 eurónyi változásról van szó, ha, ha meg a backloading megvalósul, akkor, akkor körülbelül 1 euró forog kockán nem nagyon vélem úgy, hogy a villamosenergia ára fölmegy, akkor hogyha a backloading megvalósul, és hát a kormányok azt állítják, hogy szeretnének nagyobb bevételre sor, ö, szert tenni a, az ETS-be, hát ez nem túl valószínű. Körülbelül csak két százalék lenne a backloading hatására az ár ö, a, a, a nagykereskedelmi árnövekedés. ...2050-re akkor lehet elér, elérni a szén kivonását az iparból, hogyha 2,6%-os árnövekedés megvalósul. A javaslatom az lenne, hogy a set-aside, a set-aside-ot a redukciós faktorral együtt kell alkalmazni, hogy elérjük a 2020-as és a 2030-as célkütőzéseket. Igazi végleges adataim nincsenek, de szerintem ebbe az irányba kell elmozdulni. Milyen vállalatoknak okoz gondot az alacsony szénár? Németországban gondot jelent az energiaszektorban ez, tehát a gáz, villamosenergia, vagy szén, fekete szén erőműveknek jelent ez gondot, de ez nem csak Németországban itt, hanem Ausztriában, Hollandiában, illetve Nagy-Britanniában. A gáz erőműveknek amelyeknek 40-50-60 százalékos a hatékonysága, nem összehasonlítható a helyzetű a régi 30 százalékos hatékonyságú gázerőművekkel. CDM kérdése, nem tudom pontosan, hogy mi a CDM jövője. hogyha lineáris redukciós faktort megnöveljük, akkor megint a CDM-mel tömjük be a lyukat, és egyáltalán semmilyen hatása nem lesz ennek a, az árakra, és ezáltal olyan, mintha nem tettünk volna semmit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most megadom a szót még a főigazgató úrnak, Tessék, kérem, talán ő is kíván válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen, szerettem volna válaszolni Korhola asszonynak, hogy az Európai Bizottság a legnagyobb ellenfele az ETS-nek. Nos, az energia, az ETS rendszer energia kibocsátási, szénkibocsátási csökkenéshez vezetett, ez jó. Elfogadtuk a kibocsátási csökkentéseket és a felülvizsgálati e, elemeket is, és a két célkitűzést egy időben. És aztán később, amikor az energiahatékonysági célokat fogadtuk el, világosá tettük, hogy további kalibrációra van szükség. Ez volt az Európai Bizottsági Javaslatban, és abban a e, közleményben is, amelyet a tárgyalás során e, tettünk közzé. Ezek a politikák ugyanabba az irányba visznek, és a célkitűzések célkitűzéseink egymással összefüggésben vannak. Az ETS kulcsfontosságú oszlopa ennek. A második dolog, amit szeretem volna elmondani, mi az ETS végső célja? Az ETS végső célja, hogy ösztönző legyen az alacsony szénkibocsátású innováció és ipar felé. Erre nem arról van szó, hogy a költségeket növekel, növelni szeretnénk, hanem arról, hogy afelé csatornázzuk a beruházásokat, hogy energiahatékony innovációkat valósítsanak meg. Nos, harmadszor pedig úgy látjuk, hogy ezek a beavatkozások nagyon kivételesek, nem igazán kívánjuk ezt a jövőben megismételni. Ahogy önök is látták, az Európai Bizottság nagyon későn nyitotta meg ezt a vitát. Sok érdekelt fél kényszerített bennünket arra, hogy reagáljunk, sőt már korábban is, és ezek az árak egyre alacsonyabbak, e, és ezért kivételes helyzetben vagyunk most. E, energia hatékony, illetve e, az energia hatékony gáz erőművek már nem versenyképesek a régi környezetszennyező szén erőművekhez képest. Ezt valahogy orvosolni kell ezt a helyzetet. Köszönöm szépen a vitát, és köszönöm, hogy részt vehettünk a vitában. És várom a következő fázist bevezető vitát. Köszönöm szépen. Várjuk a számokat hamarosan. Bocsék úr szeretne még hozzászólni, Chris Davis úr kérdésére szeretne még reagálni. Igen, köszönöm szépen Davis úrnak a kérdést, ami az autóflottát illeti Szeretném, hogy ha emlékeznének arra, és ön is ott volt 2008-ban, amikor az irányelvet megfogalmaztuk, ahhoz reagált, arra reagáltak bizonyos érdekelt felek az LTS e rész, tehát hogy az LTS e az ex ante szétosztást válassza. Tehát, hogyha valaki, tehát, hogyha egy autógyár dönt, akkor az elkövetkezendő tíz évre kell eldönteni, hogy mennyi, hány autót fog majd gyártani. Erre, ehhez ragaszkodtak bizonyos érdekelt felek. Most más a helyzet, mert az autókat nem lehet eladni, úgyhogy ezért itt van ez a probléma. Az a strukturális intézkedés az lenne 2020-ra, hogy intelligensebb módon, dinamikus módon osszuk szét a kvótákat, nézzük meg, hogy hogyan teljesít az ipar, mi történik a világban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, mondja Chris Remélem 2020-ra így lesz ez majd. Most pedig Szosza Wagner kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem nem lehet okunk panaszra, hiszen kitűnő volt ennek a vitának a minősége, nagyon sokféle véleményt hallottunk, a kollégák, a biztosasszony, a szakértők hihetetlen módon gazdagították ezt a mai vitát. Nagyon röviden szeretném lezárni a, ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy itt tartalmi és eljárási problémák is vannak, ez kikristályosodott a hozzászólásokból, és szeretném azt elmondani, hogy a tartalmi kérdések a, alapvetően a nemrégiben elfogadott energiahatékonysági irányelvhez kapcsolódnak. Tehát itt materiális kérdések forognak kockán. Aztán ott vannak az eljárásbeli problémák. Alapvetően arra van szükség, hogy a parlament együttdöntési hatáskörét mindenképpen biztosítani kell, illetve a bizottság környezet politikai előterjesztő szerepét is garantálni kell. Nagyon-nagyon érdekes volt a vita, és remélem, hogy ez javítja majd a jelenlegi helyzetet, illetve megoldjuk a jelenleg megjelenő problémákat. Köszönöm szépen Szusza Wagner úrnak. Én szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett, főleg a szakértőinknek, akik Brüsszelbe érkeztek. Szeretném az Európai Bizottságnak is eh, megköszönni a részvételt, eh, biztos asszonynak és a főigazgatónak eh, és a tanácsnak is. Lehetővé tették számunkra azt, hogy három órán keresztül intenzív vitát folytassunk az ETS-ről. Az ETS az leg ütőképesebb eszköz világszerte. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen eszköz hoztunk létre, és egy kicsit patrióta megközelítést is lehet alkalmazni. Hogyan tudjuk ezt az eszközt használni és erősíteni. Persze nem szabad az aggodalmakat sem szőnyeg alá söpör, söpörni, hanem foglalkozni kell vele. Remélem, hogy hosszú távon sikerül majd valóban működőképesíteni a rendszert. Különböző hozzászólásokból kikristályosodott az, hogy, ez egy, hogy egy egyszeri beavatkozásról lenne itt szó, és ez ennyiben is kell, hogy maradjon. És aztán a negyedik fázis esetében, vagy bekövetkeztekor végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudunk reagálni a masszív konjunktúra eh, ingatozásokra egy grémiumot kellene létrehozni, amely egy LTS e tanácsot, eh, amely a döntéseket meghozza, illetve beavatkozik a rendszerbe, hogyha be eh, kell avatkozni. Ennek tárgyalási mandátuma kell, hogy legyen, és ezt demokratikusan legitimálni kell. Ez a jövő zenéje azonban. Köszönöm szépen a részvételt. Beszéltünk ma a backloadingról, és és jobb biztosság kell tenni az egészet. Azonban ezzel a javaslattal csak időt, időt vásárolunk magunknak, e, Pontosítani kell a e, dolgot, pontosítani kell a rendszert, ez a mi feladatunk. Remélem, hogy hatékonyak leszünk, előremutatóak, és minden aggodalmat és felvetést, amely ma itt elhangzott, ezt komolyan veszünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Holnap találkozunk 15 órakor, mondom az Envi Bizottság tagjainak, az egészségügyi biztos meghallgatása témájában. Köszönöm szépen mindenkinek jó utat. Köszönöm, hogy itt voltak.